Colleagues, please take seat. We can start our economic dialogue. Nagyra becsült kollégák, csapjunk a ló, és kezdjük el a gazdasági párbeszédet. Maria Luisa Albuquerque-t üdvözlöm, az Ekonszok Bizottságban, aki Portugália pénzügyminisztereként vesz részt a mai ülésen. Nyilván önök is tudják, hogy formálisan is kilépett a kiigazítási mechanizmusból Portugália. Formálisan is visszatértek a tőkepiacokra júliusban. július óta az európai szemeszter ciklusában teljes mértékben részt vesz Portugália, beleértve a fiskális és makrogazdasági felügyeleti eh, keretet. Persze a korrektív eh, szány tartoznak. Ma reggel számon de Pierre Moszkovici a tagállamok költségvetés tervezetével kapcsolatos bizottsági értékelésről. Portugália egyik azon a hét tagállamnak, amely az Európa Bizottság szerint fennáll a kockázat annak, hogy nem tudják tartani majd a szabályokat. Fontos és hasznos Portugália helyzetéről beszélni pont ma. Albuquerque miniszterasszony, tovább nem is lopom az ön idejét, parancsoljon öné a szó. 10 percet kap. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! com o de Assuntos Económicos e Monetários, que ocorre poucos meses após a conclusão do Programa de Ajustamento Económico Português, creio ser da maior... Pár hónappal azelőtt, hogy lezerült ez a program, nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy, hogy mik a legfontosabb eredmények, amelyeket 2011 óta elért Portugália. Nos, kialakítottuk ezt a programot a portugál gazdaság szanálására 2011 kezdetétől. A 90-es évek közepétől nem készültünk fel az euró által támasztott kihívásokra, és nem tartottuk be a vonatkozó szabályokat. Ez nagy mértékű makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezetett. Az eladósodottság az állam, a vállalatok, illetve a családok szintjén nagy mértékben megnövekedett. Egy nyitottabb, versenyképesebb gazdaságot kellett volna kialakítani, a gazdasági növekedés cseké volt, és ez stagnáláshoz vezetett 2000-ben, majd egy rendkívül sérülékeny, kritikus helyzet alakult ki a globális pénzügyi válság idején. 2011-ben külső segítséget kellett kérni, ez elkerülhetetlenné vált a gazdaság eladottsága következtében. A kiigazítási program, a költségvetési szanálás, az adósságállomány csökkentése, a strukturális átalakítás voltak a fő pillérei ennek a programnak a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében. Most azt mondhatjuk el, hogy mindezen tevékenységek mérlege kedvező, a deficitet sikerült felére csökkenteni, 11,2% volt ez GDP arányban 2010-ben, 4,9% lett 2013-ban. 97 óta strukturális kiigazításokat hajtottunk végre, és mindezen előrelépések 2014-ben is folytatódtak, ahogyan ezt a költségvetés havi számadatai is megerősítették. Mindez lehetővé teszi a költségvetési fegyelem megerősítését. Folyamatos volt a hiány évtizedeken keresztül, 2013-ban sikerült a helyzetet jelentősen javítani, és a hitelkibocsátás rövid távon szintén javult. A bankrendszert illetően megerősödött a pénzintézetek likviditása. Ez az adósságállomány csökkentésének általános folyamatát is csökkentette. Az uratőkésítés 2012-13-ban segített a banki tevékenységek újra fellendítésében, és nyitottabb, dinamikusabb, rugalmasabb gazdaság jött létre versenyelőnyökkel globális szinten. Fontos volt a már látható eredmények elemzése ezen folyamat során. Egyes ágazatokban nagyobb erőfeszítésre volt szükség. Ezen átmeneti rövid időszak alatt a reform törekvések sem rekedtek meg, több mint 400 intézkedést hozott a kormány három éves időszak során, és új célkitűzéseket is kitűztünk, az energia területén struktúrális reformokat hajtottunk végre, az igazságügyi rendszert is meg reformáltuk, környezetbarát adózás jött létre, a tapot privatizáltuk, ezek csak a legfontosabb példák. Ezen erőfeszítések megnyitották a gazdaság fellendítésének útját, a munka erőpiac helyreállítását, a GDP és növekedési pályára állt 2013-tól kezdve a statisztikai hivatal szerint ez a név harmadik negyed évében 1,1%-os növekedést értünk el, és az előrejelzések szerint 2014-ben 1%-os gazdasági növekedésre számíthatunk a munkanélküliség 4,4%-kal csökkent, most már 17% volt az első negyed évben, és tovább csökkent az év során. A munkanélkülek száma tehát csökkent, egyre több a munkahely, az egyensúlytalanságok korrekciója megtörtént, azonban továbbra is vannak kihívások, amelyeket kezelnünk kell, ugyanilyen határozottan, mint az elmúlt három évben. A 2011-es strukturális problémák még nem kerültek teljes mértékben megoldásra, ezek évtizedek óta halmozódtak, és természetesen három év alatt ezeket nem sikerült megoldani. Az Európai Bizottság elemzéséből ez világosan kitűnik, a riasztási mechanizmussal kapcsolatos jelentésben. Az indikátorok meghaladják a küszöbértékeket a makrogazdaság egyensúlytalansági folyamat vonatkozásában. Ide tartozik az előadósodottság, illetve a munkanélküliségi ráta is. Ezek álltak a válság, ezek okozták a válságot. Nos, az adósságállomány korrekciója mindenképpen igényli a fenntartható gazdasági növekedést. A munkanélküliségben tükröződnek a kiigazítás gazdasági társadalmi költségei. Ezeket a határokat 2010-ben határozták meg, és a későbbiekben ezeket ki kellett igazítani, és a gazdasági szerkezet átalakítás során nőtt a munkanélküliség. Vannak még más kihívások is, amelyeket gyakran nem ismernek el kihívásként. Ezek nem az egyensúlytalanságokból adódnak, hanem abból, hogy továbbra is gazdasági kiigazításokra van szükség. A gazdasági problémák sürgős megoldására volt szükség a program hatája alatt, az elért eredményeket konszolidálnunk kell, és a gazdasági fellendülés jeleit meg kell őriznünk. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a gazdasági környezet és a kiegyensúlyozás között. A 2015-ös költségvetés tervezet készítésénél erre figyelemmel voltunk. Ez az első program hatája utáni program, ez szimbolikus értékű ez Most nem csupán a középtávú költségvetési pályát határoztuk meg, hanem a GDP 2000 et kitevő célkitűzést is meghatároztuk, ahogyan ez a kiigazítási programban és a túlzott deficit eljárásban is szerepelt. Van itt egy májusi és augusztusi alkotmánybírósági döntés, ez is kihatott a költségvetési évre, Növekedtek a nehézségek az új ö, európai rendszer bevezetése során, és a költségvetési módosítások már nem voltak elegendőek a 2,5%-os GDP arányos célkitűzés eléréséhez, amelyet benne a nemzetközi partnerekkel megállapodtunk. Tehát költségvetés konszolidációs intézkedéseket határozott meg a kormány 0,7% GDP arányos céllal. Ez nem teszi lehetővé a 2,5%-os célkitűzés elérését. A közkiadások 75%-a fix kiadásoknak felel meg, éppen ezért nagyon nehéz lesz politikai konszenzus nélkül új intézkedéseket meghatározni, amelyek segítenének a kiadások csökkentésében. Az új adók bevezetése kontraproduktív lehet a polgárok bizalmának helyreállítása szempontjából. A portugál kormány 2000 14-ben kötelezettséget vállalt, hogy Portugália kikerül majd a túlzott deficiteljárás hatája alól. A bizottság megvizsgálta a portugál költségvetés tervezetet, a költségvetés végrehajtását, a munkanélküliségi mutatókat. Továbbra is az a célunk, hogy folyamatosan kiigazítsuk stratégiánkat az aktuális számok tükrében a fenntartható növekedés jegyében, amely munkahelyeket teremt. További kiigazításokra van szükség. A program utáni időszak ezen fontos kihívások elé állít minket, nagyobb felelősségvállalásra, határozottságra van szükség. A portugál kormány tudatában van, hogy ez egy kockázatos út, de továbbra is bízunk abban, hogy ez lesz a helyes út az ország számára. Köszönjük szépen! Györgő Krisztus az első hozzászóló, az parancsoljon, kedves kollega. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy Portugália egész jó helyzetben van. Görögország után szállt bele a programba, és hamarabb szállt ki ebből, és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Először is, mi a helyzet a piacokkal? Milyen mértékben van a közszektor ismételten, az állami szektor jelen a piacokon? Kapnak-e pénzt? a program vége után, vagy alacsonyabb kamattal kapják-e a hiteleket, vagy sikerül-e tehát át strukturálni az adósságot? Ez lenne az első kérdésem. A második, ez egy gyakorlati kérdés, mert Görögországban ez érdekel bennünket, ugye a tanácsát kérem. A görög bíróságok tagállamoknak dönteniük kellett. Azt mondták, hogy nem alkotmány ellenes az, hogy bizonyos nyugdíjakat, béreket csökkentenek. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak vissza kell vennie pénzt, amiket a programok során kapott. Ezen kívül kedvezőtlen nem népszerű intézkedésekkel is foglalkozni kell, például az áfa emelése a hotel szektorban. Mi a helyzet önöknél? Na, Önöknél is voltak olyan ítéletek, amelyek során bizonyos összeget vissza kellett adniuk, amelyeket a megszokott programok során kaptak. Köszönöm a válaszát. E, Köszönöm valóban Portugália visszatért a pénzpiacokra. Ez persze kockázatokkal járó opció volt, de úgy vélte Portugália, hogy fontos ez, és mindig is azt céloztuk meg, hogy visszanyerjük a hitelképességünket, a hitelességünket, és ez az előfeltétel annak, hogy újra a pénzpiacokra léphessünk. Ehhez persze a szerkezeti problémákat kellett megoldani, és versenyképesebbé kellett tenni a gazdaságunkat, abba a helyzetbe kellett kerülnünk, hogy újra tudjuk fizetni az adósságok törlesztését. Ez a hitelesség, hitel képesség az, amelyet sikerült elérnünk, és ezt tette lehetővé azt, hogy nyáron újra a pénzpiacokra lépjen az államkincstár, van egy annyi tartalékban annyi likviditásunk, hogy a piaci volatilitásokat, ingadozásokat átvészeljük. És a legjobb pillanatban adjunk ki kényszeregyeket. Az elmúlt évek során Portugália az alkotmánybírósággal kellett, hogy megállapodjon, amely egyébként megnehezítette a kormányzat egyes lépéseit, így a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megtalálása során így részben meg volt kötve a kezünk, ugyanakkor most már egy 50-50 os megoszlást sikerült elérnünk, ezt több láttuk az elmúlt évek során. Alapvetően a bevételi oldalt sikerült konszolidálni, ugyanakkor az alkotmányos megkötéseket a portugál kormánynak tiszteletben kell tartania. Ezt felügyeli, őrzi az alkotmánybíróságot. Így meg kell találnunk azokat a kreatív eszközöket, amelyekkel ugyanazokat a célokat érhetjük, nem mindig a legjobb intézkedések, nem mindig a legjobb intézkedéseket tudunk meghozni, mert keresnünk kell lehet azokat, amelyek a fennálló alkotmányos rende és a szab első szabályainkkal is összeegyeztethetőek. Egész egyszerűen ezért valóban néha nem a legegyszerűbb megoldáshoz kellett nyúlnunk. Köszönöm, Eliza Ferreira a következő hozzászóló. komité. Nos, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban. Miniszterasszony, tudjuk, hogy eltér a véleményünk Az a kormány, amelynek ön tagja mindig is a trojka álláspontját támogatta, sőt, túl is lépett a trojka álláspontján. Van néhány olyan elem, amely a kezdeti célt képezi a strukturális átalakítás, a szerkezet átalakítás, az adósságállomány csökkentése ezek. Most itt van az Európai Bizottság dokumentuma, amelyben azt látjuk Portugália vonatkozásában, hogy a magánágazat eladósodottság az egyik legmagasabb Európában. Itt megsértik a scoreboard által kijelölt határokat. 128 százalékos az államadóság az egyik legmagasabb Európában. A beruházások állapota az egyik legkedvezőtlenebb. Elveszítjük exportpiacaink egy részét, és olyan helyzetbe kerülünk, amikor is 700 ezer bevándorló és a lakosság egy része a szegénység veszélyének van kitéve most némi távolságból eltekintve, hogy mi történt, elemezve, hogy mi volt esetleg téves a kiigazítási programban, ez nagyon fontos lenne három szinten is. A hiány miatt a bizottság elnöke tudja, hogy ez egy nem fenntartható helyzet. A 3,3%-os GDP arányos adósságállomány. És nagyon messze van a portugál kormánya kijelölt úttól ezen a területen. Szeretném tudni, hogy miért vagyunk ilyen messze ettől a kijelölt céltól. Egyes dolgokat máshogyan lehetett volna végrehajtani. A trojka receptjét esetleges korrekciókkal lehetett volna végrehajtani. Amikor az Európai Bizottság strukturális konszolidációs intézkedéseket javasol még pluszban, akkor mit tudna javasolni a miniszterasszony, hogy a bizottság jelenségnek a jövőben jobban meg tudjunk felelni? Um eh, Köszönöm szépen a kérdéseit a trojka. Mit akar a trojka? Nos, ez továbbra is rendkívül aktuális kérdés. Tudjuk nagyon azt, hogy fontos a korrektúra intézkedések megtétele, nagy az egyenlőtlenség. Nem csak kívülről lehet valamit tenni, hanem az adott határainkon belül is rendet lehet teremteni. Ebben az értelemben úgy vélem, hogy ezt így kell értelmezni. De ezt csak így mellékesen szerettem volna megjegyezni. Az államadóság csökkentése, az általános adósság csökkentése, egészséges költségvetés, számos problémánk van, amit le kell még küzdeni. Az önországának is vannak problémái, de ott főként a magán eladósodás volt nagymértékű. Portugáliában nem magán eladósodás a probléma, hanem az állami, hanem az állami eladósodás is, tehát kettős a probléma, ezt már elmondtam a bevezetőmben, és azon voltunk, hogy sikerüljön ezt megoldani. Ez azt is jelenti, hogy állandóan erőfeszítéseket kell tennünk, nem lehet azt várni, hogy egyik napról a másikra ez megoldódjon. Több mint tíz éve vannak már problémáink, nem foglalkoztunk ezekkel a problémákkal, nem lehet azt várni, hogy egy új kormány ezt egyik napról a másikra megoldja. Az államadóság Tudjuk, hogy ez túlságosan magas, de mi az exportot illeti, itt veszítettünk, de jelenleg éppen megpróbáljuk visszaszerezni a piaci részesedésünket. Diversifikáltunk az export területén, most már nem állunk annyira ingatag lábakon, persze mindig lehetnek zavarok. Véleménykülönbségünk van a jövő évi deficittel kapcsolatban, és főként az előrejelzése tekintetében van véleménykülönbség. A portugál kormány bizonyos előrejelzéseket adott ki, a legutóbbi adatokra támaszkodtunk, a program utáni adatokról van szó, a 2014-es prognózist felállítottuk, és azt mondtuk, hogy plusz intézkedésekre lesz szükség. Az Európai Bizottság viszont más számokat mutatott fel, más eredményre jutott. Persze mindent majd figyelemmel kísérünk, és hogyha szükség lesz erre, akkor korrektúrát fogunk gyakorolni annak érdekében, hogy a 2015-ös deficit még jobban csökkenjen. Nos, ez a kiegészítés, ez javított, vagy nem? Hangzik a kérdés. Igen, ez volt az utolsó kérdés. Én a kérdések sorrendjében haladtam a válaszsal. Nos, Szükség volt arra, hogy a programokon változtassunk. Különböző intézmények vettek ebben részt, és persze a, az embereknek is voltak elvárásaik, és ez nem mindig annak felel meg, amit a gazdaság vár, de mégis lefolytattuk ezeket a programmódosításokat, és időközben ezeket módosítottuk is. Persze lehet, hogy eljárhattunk volna jobban is, de mi reagáltunk a helyzetre. Uh, itt van. Igen, köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony. Az elejéről lemaradtam sajátos módon más munkám miatt, de bármennyire is szűkebb, mégis fontos kérdést fogok feltenni. Portugália az aranyvízum programmal került a hírekbe közelmúltban. Más uniós tagállamokban is voltak hasonló befektetési célú aranyvízum programok. Lettországban, hazámban is van egy hasonló program. Szerintem ez inkább Schengeni övezeten belüli tartózkodási jogot árul, nem igazi befektetés ösztönző program ez. Arról is beszélve, hogy az ingatlan piacot tor, torzítja ahogy emelkednek kisebb országban, mondjuk Lettországban, lehet, hogy Portugálban ez kisebb probléma. Pénzügyminiszterként ön szerint ez az arany vízum befektetői program mennyire hatékony? Tud-e más hasonló programokról? még ha jól is kezelik, ez fenntartható növekedést hozhat az európai gazdaságban, anélkül, hogy alásná az Európai Unió biztonságát, és ön szerint hosszú távon is működnie kell ezeknek a programoknak, vagy inkább csak a válságra kell, hogy koncentrálódjanak, és aztán le kell őket állítani. Végezetül az önvéleménye szerint milyen mértékben tudja helyreállítani a beruházási befektetési struktúrát Portugáliában, Cipruson, Máltán és így tovább. Köszönöm. Köszönöm. Képviselő úr. Az aranyvízum program eh, nem jóból került a hírekbe. Máshol is vannak hasonló programok, más uniós tagállamokban. Sőt, vannak olyan tagállamok, ahol nem csak tartózkodási engedélyt, hanem kifejezetten állampolgárságot is adnak ezeknek a nagybefektetőknek. Az ingatlanpiac az összeomlott ingatlanpiacba új életet lehelni is például segített ez a program. Nem tudom, hogy azért, mert kis országról beszélünk, hogy jó volt a program, de az ingatlan piac felendülése mindig fontos gazdasági tevékenység felendülést is hoz, főként az építőipari cégek szempontjából minden apró kis eh, javulás óriási fontossága a bíralom, és beszélve, hogy a bankrendszerben is eh, javíthatja a likviditást. A befektetésekkel kapcsolatos szabályaink nagyon szigorúak, a, a, az adó és büntetőjogi szervekkel természetesen szorosan együttműködő felügyeljük, megfelelő körültekintéssel kezeljük ezeket a befektetőket, megvizsgáljuk, hogy honnan származik a rengeteg pénz, nehogy pénzmosási célral érkezzenek hozzánk. A piac dinamizálását segítette ez, tőkét vonzott, amely a banki ágazat számára fontos forrásokat jelentett. Igazi torzulást nem hozott, legalábbis aggódó mértékű torzulásokat nem láttunk, így egyelőre nem tervezzük a programot lezárni. Folyamatos ellenőrzés alatt van, folyamatos értékelésnek vetjük alá ezt a programot, a működését figyelemmel kivetjük, értékeljük, elemezzük, kiigazítjuk, Annyiben erre szükség van egyelőre, azonban erre nem mutatkozik szükség. Ezért nem is kívánjuk középtávon leállítani ezt. Köszönöm, a GUL e hozzászólója következik. Matthias asszony. Köszönöm, miniszter asszony. A kormány azt mondja, hogy a kiigazítási program elegendő volt és siker volt. Hasonlóként és nem tehetünk, hogyha értékeljük a trojka hogy a trojka értékeléseit nézzük. Az értékelésnek azon kell alapulnia, hogy a célokat összevetjük az elért eredményekkel. Meg kell néznünk, hogy mit is értünk el. 2005-ben a GDP 0,5% volt, a, mun- a foglalkoztatás 70% volt, 75% lett, most 14% a munkanélküliség, a deficit valamivel csökkent, az eladósodottság 115%-on kellett volna stabilizálódjon, most 125%-on vagyunk, tehát nem minden elemét tartottuk tiszteletben ennek a kiigazítási programnak. A kérdésem, a célunk az volt, hogy megoldjuk az ország problémáit ezen program során. Hogyan lehetséges, hogy ezen eredmények tükrében ezt sikernek tekintjük? A második kérdés. Ma délelőtt Moszkoviszi részéről elhangzottak súlyos kijelentések, és ahogyan az elnök úr is elmondta, Portugália nem tartotta tiszteletben a követelményeket. Tehát nagyon szoros nyomankövetés határa tartozik majd az ország. A kormány szét rombolta az országot a problémák megoldása ürügyén. Láthattuk, hogy az ország problémái romlottak mostanára. láthatjuk, hogy megoldásokra van szükség. Mik az ön kommentárjai ezen kijelentésekkel szemben? Egy másik dolog, van egy vita az Európai Bizottság és a portugál kormány között a deficit célok vonatkozásában. A kormány nem tartotta tiszteletben a célkitűzéseket, a trojka értékelése szerint sem. Most még van egy plusz probléma, egy plusz kockázat, Nos, ezen probléma kapcsán szeretném tudni, hogy egyrésztről a bankcsőddel kapcsolatos állásfoglalás nyomon követtem, én voltam a jelentéstevője. Miért is nem tartottuk tiszteletben ezt az európai jogszabályt Portugáliában a bankok vonatkozásában? Ez rontotta a kormány hitelét a kormány miért nem az adófizetőket védi, miért nem alkalmazzuk a közösségi jogszabályokat a e tekintetben. Ez nem a portugál nemzeti bankra vonatkozik, hiszen tudjuk, hogy ezek politikai jellegű döntések, és van még egy másik kérdésem is, ahogyan elhangzott, lesznek itt veszteségek az adófizetők számára, a kölcsönkassa értékelése szerint milyen következményei vannak ennek a költségvetés hitelességét már amúgy is kétségekkel illették. Válasz. Elég röviden fogok válaszolni, mert nagyon kevés már az idő az én válaszaimra. Szeretném kiemelni, hogy az előrejelzések fényében minden hegyes európai országban meg kell nézni, hogy az előrejelzésekben hibákat követtek el, nem csupán Portugália vonatkozásában, hanem egész Európa vonatkozásában történtek ilyen hibák. Fontos megnéznünk, hogy vannak-e hiteles alternatívek Portugália vonatkozásában hogy jobb helyzetbe kerüljünk. Nagyon nehéz és kemény volt számunkra ez a folyamat, de az eredmények kézzel foghatóak. Nem csupán az eredmények a célkitűzések kapcsán, hanem egy fenntarthatóbb jobb helyzetbe kerültünk, látható előrelépésekkel a program valamennyi elemét illetően. Ez nem fanatizmus, hanem meggyőződés mely szerint a strukturális egyensúlytalanságok, amelyek felhalmozódtak, hatalmasak voltak, korrekcióra volt szüksége tekintetben, a tehetetlenség, a nem cselekvés tragikus helyzetbe hozta volna az országot. Nagyon súlyos szociális gazdasági helyzetben voltunk. Ami az eltéréseket illeti a bizottság előrejelzéséhez képest, ahogyan említettem, itt ezek csupán előrejelzések. A mi előre jelzésünket is ki kell igazítani. A Spirito Santo Bankról szólnék. Az idevágó törvény szabályozza a bank szanálásokat. A bankunióval kapcsolatos vitákat nyomon követtem. Csak 2000 16-ban történik majd a ö, terhek megfelelő megosztása, az adófizetőket minden esetre védjük, a felelősség a pénzügyi szektori, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, azonban jelenleg nagyon sok feltétel még nem teljesült. sajnálom hogy kevés az idő. Lils Torvász következik. Semmi gond, elnök úr, hagytuk a hölgyeket először beszélni. Üdvözlöm Önt ezen a kedves kis összejövetelen. Röviden már találkoztunk a Trojka eljárás során, amikor a minisztériumban, járt, minisztériumában jártunk. Ma reggel beszéltünk a makrogazdasági egyensúlytalanságról, és ön is beszélt már a fiatalok munkanélküliségi arányáról, arról, hogy mekkora az elszegényedés mértéke. Jean-Claude Juncker, hogyha megkapja 300 milliárdos programját, és önök ebből részesülnek, akkor figyelembe véve az önök speciális problémáit, hova kellene a befektetéseket irányítani, mert hogyha nem kalibráljuk megfelelően ezeket a beruházásokat, akkor ezek elvésznek, és ez egyértelműen katasztrófa lenne számunkra, de az önök számára is. Köszönöm. Köszönöm a kérdését valóban az elszegényelés veszélye növekedett a program során, de rá kell arra is mutatni, hogy már korábban is elég magas volt ez a veszély a válság előtt. Ugyanez vonatkozik a munkanélküliségre is. Ez azt mutatja, hogy amit a válság tett, az az volt, hogy rámutatta azokra a problémákra, amelyeket Portugália maga előtt görgetett. Ezek már a válság előtt is megvoltak, és ez azt mutatta, hogy óriási munka állt előttünk, javítani kellett a már régóta meglévő egyenlőtlenségen, és minden mellett még Európa is válságban volt. Ez soha nem volt könnyű helyzet, nem volt könnyű megoldani ezt a belső válságot, és még a környezettel is szembe kellett nézni. Ezért fontos az, hogy javítsuk az egyenlőtlenséget, csökkentsük a szegénységet. Ez valóban túlságosan magas, elfogadhatatlanul magas. A kérdés az az, hogy milyen más intézkedéseket lehet reálisan végrehajtani, hogy csökkentsük, hogy csökkentsük az elszegényedést eh, rövid távon a strukturális egyenlőtlenségekkel javítani kell, annak érdekében, hogy ne illúzó legyen a növekedés, hanem ez fenntartható legyen. Nem csak művileg kell megoldani ezeket a problémákat, mert az később sokkal fájdalmasabb lenne. Meg kell érteni azt, hogy mi volt Portugália kiinduló pontja, milyen uh, problémáink voltak, amelyekkel mindig szembe kell néznünk, bár javulnak a dolgok, de még mindig sok problémával szembe kell néznünk. Ami a Juncker programot illeti, persze, ez nagyon is eh, fontos számunkra, nem csak a beruházások szempontjából, amelyeket eh, Portugália kaphat, hanem az európai befektetéseknek nagyon fontos hatása van a versenyképességünkre mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy egy egységes energiapiacra van szükségünk, főként a periféria országok számára, mint Portugália, azért, hogy az energia árakat csökkenteni lehessen, és hogy növelni lehessen a termelő szektorunk termelékenységét és versenyképességét. Hogyha ez a beruházási csomag ezt a célt is szolgálja, akkor már a portugáliai befektetések nélkül ez előnyös számunkra bármi is előnyös az eurózóna számára, az egyértelmű, hogy az előnyös Portugália számára is. Amire nekünk igazából szükségünk van, az a magánbefektetés. Szerkezeti problémánk van, nincs tőke a vállalati szektorban, és ezzel foglalkoznunk kell a vállalatainknál túlságosan sok a tőkeáttétel, mindenképpen tőkére van szükség annak érdekében, hogy sokkal erősebb legyen a vállalati szektorunk. Bármilyen fajta magánbefektetést tudunk bevonzani, az annál jobb ahhoz, hogy támogassuk az előrelépést biztosak vagyunk abban, hogy az a terv, amit bejelentettek, az óriási lépés lesz a helyes irányba, és ebből növekedést tudunk elérni Európában, de ennek majd Portugália is előnyét látja. Elnök, köszönöm szépen a zöldek nevében. Hello. Um, köszönöm. A makrogazdasági jelzőszámokat nézegettem, és az álmháztartás helyzete javult, kismértékben, de ez óriási társadalmi ára járt a közszolgáltatások, illetve a különböző szociális támogatások terén a GDP arányos államadóság helyzete sem javult, ami tehát azt mutatja, hogy a strukturális kiigazítási program igazán nem hozta meg a várt eredményeket. Az világos, hogy a nagy államadóság komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárok és a hitelezők hogyan osztották meg a terheket e kontextusban, három kérdést szeretnék feltenni. Először is kíváncsi lennék, hogy az államadóságra mekkora terhet rótt a bankszektor megmentése. Második, ön szerint az jogos, hogy óriási árat fizessen a lakosság egy olyan államadóságért, amely a cégek veszteségét államosított tulajdonképpen? Az állampolgárok auditja nevet viselő folyamat mennyi segített abban, hogy kialakuljon egy demokratikus vita arról, hogy a szerkezetváltása a megfelelő megoldás? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm ezt a kérdést, asszony Kezdjük talán azzal, hogy valóban óriási társadalmi árat fizetünk mindezért, de a a kiigazításra szükség volt, az állam háztartást még nem sikerült egyensúlyba hozni. Sikerült lehetett volna egyből egyensúlyba hozni az államháztartást, de ennek még nagyobb eh, állam, még nagyobb társadalmi szociális erre lett volna. Így tehát eh, a kettő között kellett megtalálni valahogy az arany eh, középutat, megpróbáltunk időt nyerni ahhoz, hogy reformokat hajtsunk végre, és a hitelképességünket visszanyerve újra a pénzpiacokról finanszírozhassuk a magunkat. A közszolgáltatások minősége szerintem olyasmi, amit sikerült fenntartanunk, a a közegészségügyi rendszer működik, a közoktatási rendszer működik, az, az ország működik, az egyik legbiztonságosabb európai ország, sőt a világ egyik legbiztonságosabb országa. Egy teljesen működőképes országról beszélünk, ahol minden intézmény megfelelően működik. Óriási erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy áramvonalasítsuk a közigazgatást, azt várják ugyanis az emberek tőlünk, hogy ugyanolyan szolgáltatást nyújtsunk olcsóbban, hatékonyabban, a szükségtelen kiadásokat lefaragva. A pénzügyi ágazat megmentése mekkora hatása volt az álmháztartásra, az álmodóságra? Állami beavatkozás több bank esetében szükséges volt, az egyik bank ezt mind visszafizette, az Európai Bizottság által megalapított kamat szerint ez még bevételt is hozott az államkincstárnak. A második ilyen megmentett bank a támogatás legnagyobb részét már visszafizette, és a többit is visszatéríti. Van egy állami bank, az állama részvényes, így tehát az állami szerepvállalás, illetve a, a, a részvényesi a részvényesi szerep keveredik, egyik zsebünkből a másikba raknánk tulajdonképpen csak a pénzt, tehát összességében az állam így az adófizetők számára a pénzpiaci beavatkozás nem került olyan sokba pozitív az összkép. 2014 nyarán kellett szanálni egy bankot, tehát miután kértünk a programból, az európai szabályokat teljes mértékben tartottuk, ennek a beavatkozásnak, intervenciónak eh, az ára, eh, árát a pénzpiacok fizetik meg, hiszen ez egy kincstártól, államkincstártól felvett eh, kölcsön formájában valósult meg, ez egy filérjében nem kerül majd hosszú távon az adófizetőknek. Ami pedig az állampolgári audit illeti, az álmodóságra vonatkozóan, ez nagyon fontos, demokráciában élünk, az állampolgároknak tudniuk lehet, tudniuk kell, nem csak választások kampány idején ezeket, ezt az információt. Az államadóság a múltra emlékeztet bennünket, a múlt hibáira, a múlt költségvetési döntéseire, és így segít bennünket abban, hogy kétszer ne lépjünk ugyanabba a csapdába. Ezt szoktam mondani pénzügyminiszterként. Tanuljunk, az államadóság emlékeztet bennünket arra, hogy honnan jöttünk, mit tett, csináltunk jól, és mit csináltunk rosszul. A jókat ismételjük meg, a rosszukat pedig kerüljük el. Tehát élő emlékezet az államadóság. Köszönöm. Az FDD frakciótól senki nem kér ezt szót. Barbara Kappel. Igen, a spontán, aki szót kért. Präsident, Frau. Köszönöm, elnök úr. Miniszterasszony, köszönöm, hogy eljött ide az Ekon szakbizottsághoz Brüsszelbe. Miniszterasszony, ön Gaspar úr által elkezdett kurzust folytatja, a pénzügyi stabilitás biztosítás, az adó leépítés és a gazdasági növekedés tekintetében, amely irányt a Trojka javasolt. És hogyha makrogazdasági mutatókat megnézzük, akkor részterületeken 2014-ben sikerült egy fordulatot végrehajtani, megfordítani a trendet a gazdasági növekedésnél, a belső keresletet és a beruházásokat illetően. 2014-ben 0,9 százalék volt a GDP növekedés. Ez az 1,3 százalék, amit önöknél tapasztalunk, ez 12 százalékkal magasabb, mint az EU átlag. A belső keresletet is sikerült növelni, amely 0,5% ponttal magasabb, mint az EU átlag tehát azt mondhatjuk, hogy sikerült önöknek megfordítani ezt a trendet, és a jú, júniusban sikerült az országot újra visszavinni a tőke piacokra. 75 milliós összegű kijelzést sikerült végrehajtani, és ez nem csupán rokon szenvet keltett az ország iránt, hanem ö, problémákat is eredményezett, amely, ami itt elhangzott többször is. Nos, a gazdasági adatok betúrító eredményeket mutatnak a portugál gazdaság vonatkozásában. Hogyan ítéli meg ön a mai nézőpontból a takarékosság intézkedéseket és reformokat? Ezen intézkedések önök szerint fontosak voltak-e, hogy Portugália versenyképesebb legyen? Muito obrigada, senhora deputada. Um, so, antes... Köszönöm szépen a kérdését. Mielőtt még megválaszolnám ezt a kérdést, hadd mondjak eh, valamit. A GDP és növekedés 1%-ról beszél a portugál kormány, 1,1% eh, eh, volt egy másik adat, tehát eh, a két különböző adat, a bizottság és a kormány közötti becslések közötti különbség abban áll, hogy mi különböző adatokból indulunk ki, viszont a mi adataink aktuálisabbak, és meg vagyunk arról győződve, hogy ezek a valóságot tükrözik. De akárhogyan is legyen, igaz az, hogy Portugália 2013 óta rálépett a növekedés útjára, és azt a folyamatot követte, amely korábban megtört, vagyis a konvergencia az eurózónával ismét megvalósult. Sokat nem értünk el ugyan, viszont azon kell lennünk, hogy gyorsuljon a növekedés, nem csak Portugáliában, hanem Európa más részein is. Úgy gondolom, hogy ha ezt sikerül elérnünk, akkor a lemaradásunkat ledolgozhassuk, hiszen ez létezik az eurózóna más országa és hazánk között. A strukturális reformokról néhány szót. Ez folyamatos siker volt, ez nem csak egy csomag, amit egyszer végrehajtunk, aztán el van intézve. Ez egy folyamat, amely állandóan tart, és hogyha egy reformot végrehajtottunk, akkor lehet, hogy egy második és harmadik reformra is szükség van. Ez nagyon fontos. Továbbra is koncentrálunk a munkaerőpiaci reformokra sokat értünk már el, például a rugalmassági szabályok létrehozásával, de másfajta formákra is szükség van, például a munkaképes népesség képzésére vonatkozólag, hogy azok megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek. Ez vonatkozik az európai munkaerőpiacra is, nem csak Portugália munkaerőpiacára is. Egységes pénzügyi piac, ez is nagyon fontos, hogy le lehessen küzdeni a versenytorzító akadályokat. Tehát számos olyan reformra volt szükség, amelyek most már eredményeket mutatnak, és nem szeretnénk, hogyha ismételten az állami pénzügyi kérdések okoznának gondot. Azt szeretnénk, hogyha a gazdaság növekedne, a vállalkozások növekednének, és hogyha folyamatos reformtörekvések lennének. A nyugdíjrendszereket is meg kell nagyon komolyan vizsgálni. Mi a helyzet a, szociál, a társadalmi biztosítással? Ez összefügg persze a demográfiai változásokkal, és itt is szerkezetváltásra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy ezt, ezeket a változtatásokat viszonylag rövid idő alatt el tudjuk intézni. Maletics, GPP Group. Ivana Maletics a néppártné részéről a következő hozzászólunk. Evo, drago mi je što mogu pozdraviti ovdje portugalsku ministricu financija i zaželiti joj dobrodošlicu Köszönöm szépen, én is szeretném a portugál pénzügyminiszter asszonyt üdvözölni itt a körünkben. A portugál kormány, és így a miniszter asszony is jó úton jár, ezt külön jó volt látni, hallani, hiszen megpróbálják a gazdaságpolitikai célokat 2015-re vonatkozó gazdaságpolitikai célokat átültetni a gyakorlatba is a fiskális politikán és befektetés politikán keresztül. Ezt várja az Európai Bizottság minden tagállamtól. Ami a fiskális konszolidációt illeti, arra lennék kíváncsi, hogy mik a legfontosabb elemei a költségvetésnek, amelyek a növekedés pártják. Azt mondta, hogy az ilyen típusú kiadásokat növelték, és más típusokat csökkentették. Ami igazán érdekel engem az, hogy mik a legfontosabb problémák, amely gátolja a nagyobb, a több befektetés beruházás megvalósulását, esetleg nincs elég eh, tőke a magán ágazatban, ezt ő sem tette. Lehet, hogy ezzel eh, párhuzamosan az innováció hiánya, esetleg az oktatási rendszerben tapasztalható problémák, vagy esetleg a finanszírozási források elértetlensége és bonyolultsága, amelyről nem beszélt. 400 intézkedésről beszéltek, ennyit szeretnének megvalósítani. Ami a finanszírozási modellt illeti, említette az equity instruments tőkepiaci eh, eszközöket. Az Európai Bizottság ajánlása értelmében azonosítaniuk kellett, eh, hogy melyik eh, KKV-k mehetnek csődbe, mert túlságosan eladósodottak. Egy ilyen listát sikerült már kialakítaniuk? Köszönöm. Muito obrigada, senhora deputada. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Ami a 2015-ös költségvetés növekedésbarát elemeit illeti, a nyugdíj, e, külön nyugdíjárulékot megszüntettük. 2000 euró fölött nincs már ilyen szolidaritási e, nyugdíjárulék. Tehát ezt az új szabályt alkalmaztuk, illetve a személyi jövedelemadó rendszer család barátabbá tételén is fáradoztunk, hiszen a születési számok visszaesése is aggasztó. Éppen ezért minél hamarabb kell olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel az a fajta csökkenő születési szám leállítható, ez a tendencia, vagy megfordítható. Vannak persze még bizonyos piaci torzulások, amelyeket meg kell próbálnunk kiigazítani, de az adócsökkentés útján még nem tudtunk elindulni, 23-ról 21%-ra csökkentjük a következő évben a társasági adót, ami talán a befektetési kedvet is meghozza majd. Persze ez még csak az első lépés. Vannak még olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak a, a, az innováció, illetve az oktatási rendszer fejlettségi szintjével összefüggnek. Most hiszem, hogy az innováció kutatás, oktatás szintjén eh, nem látok problémákat. Alapvetően az egyetemekkel, az egyetemek és a munkerőpiac közötti eh, kapcsolatokat eh, kell fejleszteni, hiszen rengeteg díjazottunk, tudósunk van, igazából munkerőpiacra nem találnak el ezek az újítások sokszor. Ami a közszolgáltatásokat illeti, mm, azt hiszem, hogy semmi szigyelni valunk nincs ezen a téren sem. A vállalkozások adósságával kapcsolatban is kidolgoztunk egy stratégiát arra, hogy a társasági adósságállományt, tehát a magánszektor adósságállományát hogyan tudjuk valahogy csökkenteni, megoldani. Persze e, ehhez a bankok segítségére is számítunk. Köszönöm, Permas Berez következik. Merci, monsieur le président. Euh, Madame la ministre. Köszönöm, elnök úr, miniszterasszony. Köszönjük az ön látogatását. Önt hallgatván kicsit csodálkoztam, mert az volt a benyomásom, hogy ellentmond Juncker elnöknek, mely, aki szerint nem kell a trojka folyamathoz nyúlni, tehát ön nem ért egyet Juncker ezen szavaihoz, szavaival. Nos, a munkanélküliséget illetően Portugáliában én foglalkoztam a 6 plusz 2-es csomaggal jelentéstevőként az euróövezet gazdasági irányításával. Nos, hiszem nem működik itt minden tökéletesen. A hiányzó elem a gazdaság irányításban. Itt azt hiszem, hogy nem nagyobb európai integrációra van szükség. Mit gondol az olyan forgatókönyvekről, amelyek elhangzottak itt-ott, mint például arról, hogy egy minimális munkanélküli segélyt határozzunk meg, amely egy minimális szociális küszöbként is szolgálhat, és egy automatikus stabilizátori funkciót tölthet be az euró övezetben. A második kérdésem. A beruházásokat illetően ön már itt felvetődtek már kérdések, ezek, ez a beruházási terv, amiről itt szó esett. Portugáliában inkább magánbefektetésekről van szó. Nos, hogyan értékeli ön azt a tervet, amit itt bemutattak? Nem csupán arról van szó itt, hogy magánberuházásokkal finanszírozzák ezt, Portugáliának azt mondták, hogy nincs szüksége ezen beruházási tervre. Mi az ön megközelítése portugál pénzügyminiszterként ezen ö, európai beruházási tervről, azt illetően ahogyan ezt bemutatták, ahogyan létrehozták, ösztönzőként szolgálhat-e az európai a portugál gazdaság újra fellendítéséhez, az eladósodottság csökkentéséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez. Az önök országa továbbra is sérülékeny marad a programból való kikerülése után is. Muito obrigada, Sr. Deputada. Uh, gostaria de começar... Köszönöm szépen, Beres asszony, ezeket a kérdéseket. Nos, mindenek előtt uh, az európai integráció ezen a területen már zajlik. Egy olyan integrációban hiszünk, amely egyre inkább elmélyül, és a különbségeket, a széttöredezettséget megszünteti. Beszéltem az egységes energiapiacról, illetve arról, hogy megszüntessük a pénzügyi széttöredezettséget, az akadályokat lebontsuk, ez a kis gazdaságok számára, a kis nemzetgazdaságok számára, mint például Portugália, amely Európa perifériáján van, különösen fontos. Tehát mi támogatjuk ezt a nagyobb mértékű európai integrációt, és úgy, úgy véljük, hogy ez a helyes út. De talán nem fejeztem ki magam elég világosan, azt mondottam, hogy Portugáliát természetesen érdekli ez a befektetési terv, hogy a portugál gazdaság fellendüljön, illetve az európai gazdaság. Portugáliában vannak projektek, ezek előre haladásához szükség van finan elegendő finanszírozásra, megfelelő vagyoni alapra, és bizalomra is szükség van, hiszen egy, bizalom, egy befektetéshez mindenképpen bizalomra van szükség. Portugália részéről, ugyanakkor az euró vezet fejleményei tekintve is. Nem arról van szó, hogy Portugália nem óhajtaná kiaknázni ezt a magánberuházási tervet, amely a Juncker tervben szerepel pán-európai szinten is élni kívánunk ezen terv előnyeivel. Ezek nem csupán közvetlen beruházási előnyök Portugália területén, hanem más beruházásokból is hasznot kívánunk húzni, amelyek közvetett előnyökkel járnak Portugália számára, hiszen így nagyobb fokú lesz az integráció, és csak ez segíthet minket a nagyobb növekedéshez egy olyan ország esetében, amely Európa perifériáján helyezkedik el, és fontos akadályokkal néz szembe, melyeket fokozatosan le kell bontanunk. Csak egyet tudok érteni önnel, Portugália gazdasága sérülékeny, továbbra is kihívásokkal nézünk szembe, határozottan kell tehát fellépnünk, hogy az elért eredményeket meg tudjuk szilárdítani, mert elismerjük, hogy a portugál gazdaság még mindig sérülékeny helyzetben van. Manuel Fernández. EPP Group. José Manuel Fernández, EPP. Várs, a senhora ministra das finanças. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a miniszterasszonyt, a pénzügyminiszterasszonyt, és csodálom az ön szakértelmét, politikai bölcsességét. Nos, ez a kiigazítási program megszabadított minket a bankcsőtől, sikeres volt ez. Persze voltak kedvezőtlen mellékhatásai, hiszen hatalmas erőfeszítéseket kellett tennie Portugáliának. Nagyon sokat követelt ez a vállalatoktól, a családoktól. Most kérdés az, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le ezen programból, milyen tanácsokat tud adni ön a jövőt illetően, milyen változásokat tud javasolni, milyen tanulságok vonhatók le tehát ebből. És egy ehhez kapcsolódó kérdés. A kezdeti terv a korábbi portugál kormány részéről is, ami a kiigazítási programot illeti, így például az adó elkerülés elleni program remek eredményeket hozott. Szeretnék ezért önnek köszönetet mondani. A kérdésem a következő, hogyan tudjuk folytatni ezt az adó elkerülés, illetve adócsalás elleni küzdelmet? hiszen ez nagy bevételeket eredményez a költségvetés számára. Milyen intézkedéseket lehet elfogadni annak érdekében, hogy ez a küzdelem még hatékonyabb, még gyümölcsözőbb, még produktívabb legyen? Köszönöm. Válasz. Köszönöm. Melyek tehát a program előnyei, illetve hátrányai? Ideális esetben a programra soha nem lett volna szükség, és egyetértek Juncker elnökkel, nem kellett volna ö, olyan helyzetből jutni, hogy európai országok bank csőd szélére jussanak, és trojkára, illetve ilyenfajta programokra legyen szükség. Mégis szükséges volt ez, mivel a szabályokat, a mechanizmusokat nem tartottuk tiszteletben, ez elfogadhatatlan helyzetet eredményezett, éppen ezért a program nagyon súlyos terheket jelentett a polgárok számára, és olyan helyzetet eredményezett, amely végül is kevésbé kedvezőtlen az ország számára más lehetőségekhez képest. Ez az én véleményem a portugálok által hozott áldozatok vonatkozásában. Most a helyzet javul, ez a program tette lehetővé a teljes csőd de szemben, hogy elkerüljük ezeket a nagyon sős következményeket. Ahogyan már korábban is elmondottam, itt most a portugál programról beszélek, az európai gazdasági programok nem hasonlóak ehhez hiszen ezek fejlett gazdaságok, ahol vannak bizonyos elvárások a polgárok részéről. Itt most olyan helyzetekről beszélünk, ahol nincsenek politikai eszközök, nincsen lehetőség a külső versenyképességhez való alkalmazkodásra, ez egy korrekciós, egy folyamatos korrekciós eljárás volt, állandóan ki kellett igazítanunk, a valósághoz kellett igazítanunk ezt a programot. A programokat egy olyan külső környezetben hajtottuk végre, amelyek, amelyek nagyon kevéssé voltak kedvezőek, sokkal kevésbé, mint ahogy azt kezdetben gondoltuk. Alacsony inflációs helyzet volt, tehát helyzetünk még ö, nehezebbé vált ebben az esetben. A kezdeti program a három fő problémát kezelte, a költségvetési konszolidációt, a pénzügyi stabilitás helyreállítását, a strukturális egyensúlytalanságok korrekcióját és a reformok kérdését. Ebben az értelemben a program struktúrája, logikája helyes volt nem tudom, hogy máshogyan kellett volna ezt létrehozni. Most persze könnyű már azon elgondolkodni, hogy hogyan kellett volna ezt a programot kialakítani, de hát a programot akkor hozták létre, abban a határozott időpontban, és fokozatosan ki kellett igazítani ezt a programot, nehéz szakaszokon mentünk keresztül, értékelni kellett a fejleményeket, és a végeredmények viszont azok voltak, hogy visszanyertük a hitelességünket, újra hitelekhez jutottunk, a gazdaság lassan fellendül, mert a múlt évben is megkezdődött a gazdaság növekedése, az európai gazdasággal összhangban. Az adósságállomány továbbra is nagyon magas, mégis csökken, folyamatosan csökken. Még nagy kihívásokkal nézünk szembe, de már stabilabb alapokra építhetjük a jövőnket, és megpróbáljuk azokat az egyensúlytalanságokat korrigálni, amelyeket felderítettünk. Ami az adócsalás adóelkerülés témáját illeti, remek eredményeket értünk el, hogyha 2014-re gondolunk, nem növeltük az adókat, de az adóbevételek rendkívüli mértékben növekedtek, amely növekedés jóval meghaladja a gazdasági növekedés mértékét. Tehát ez azt jelenti, hogy az adó elkerülés és csalás elleni küzdelem eredményes volt. Ez a mechanizmus még jobb eredményeket is adhat a jövőben. Ezen mechanizmusokat, rendszereket még el kívánjuk mélyíteni a jövőben összevetjük az idevágó adatokat, és ez lehetővé teszi az adó elkerülés, illetve csalás elleni küzdelem javítását. Hogyha sikerül, és ezt látjuk a legutóbbi jelentésből, hogy, a, hogy Portugália helyzete jelentősen javult olyan országokhoz képest, ahol alacsony az adóelkerülés, vagy a héjacsalás, mindenféleképpen folytatnunk kell, tehát a küzdelmünket. Az Európai Unió segíthet bennünket a nagyobb adóharmonizáció révén, illetve a torzulások, versenytorzulások kezelése révén ezen a területen. Sikerült megvalósítanunk az információ cserét, és ez már önmagában rendkívül hasznos volt az adócsalás elleni küzdelemben. Ola Ludvigson eszendét. Köszönöm szépen, elnök úr. Portugália magas munkanélküliséggel rendelkezik. 35%-ról beszélnek, hogyha én ezt helyesen látom, akkor sokat tettek azért, hogy a fiatalokat eh, sikerüljön integrálniuk a munkaerőpiacra. Miért tart eh, olyan sokáig, amíg ezek az intézkedések eh, hatással vannak, és milyen hatást várnak a következő években Portugáliában? Milyen terve van a portugál kormánynak a fiatalok szempontjából az aktív munkaerőpiaci politika tekintetében? Köszönöm szépen a kérdését. Ez az egyik legnehézebb problémánk. Ez nem csak Portugáliát illeti, hanem a többi tagállamot is. És persze ez egy olyan probléma, ami leginkább aggasztja a portugálokat. Az óriási erőforrás pocséklás, egy olyan generációnk van most, akik jól képzettek, és mégsem találnak munkahelyet azon kell lennünk, hogy segítsünk nekik, európai modellek is léteznek, amelyeket figyelembe vehetünk, akkor, amikor megpróbáljuk munkahelyhez juttatni a fiatalokat. Különböző mechanizmusokat kell alkalmazni azért, hogy csökkentsük a munkanélküliséget. Például a különböző gyakorlati lehetőségeknél van egyfajta garancia program a fiatalok számára, és ezáltal fennáll a lehetőség arra, hogy munkatapasztalatra tegyenek szert. 70%-a a fiataloknak, akik ilyenfajta programokban vesznek részt, találnak valóban munkahelyet, tehát ez egy mindenképpen pozitív eredmény. Ez az első lehetőség ahhoz, hogy ez megvalósuljon a gyakorlat során, sok tapasztalatra tehetnek szert, az első tapasztalat után többiek is következnek, hogyha soha nem sikerül az első tapasztalatot megszerezni, ez egy ördögi kör lesz. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok garanciája programában sikeres lehet ez. Tehát ahogy mondtam, 70%-a azoknak, akik részt vettek egy ilyenfajta gyakorlati helye, programban, egy ilyenfajta gyakornoki helyen, azok munkát kaptak később hogyha ezt sikerül elérnünk a magánéletek közférában is, akkor mindenképpen előre jutunk. De nagyon fontos az, hogy megváltoztassuk a szakképzést, illetve ezt támogassuk. Nem szeretnék most kitérni a részletekre ennek kapcsán. <laughs> qualquer coisa. Ehm, eh, em Portugal havia eh, Kikapcsolódott például a miniszter asszony mikrofonja. Persze nagyon fontos a szakképzettség Portugáliában is, de a Portugáliában azok a fiatalok, akik nem fejezik be a tanulmányaikat, akkor nincs esélyük arra, hogy munkahelyet találjanak. Ezért nagyon fontos a szakképzés erősítése. Nem kell mindenkinek egyetemre járnia, és aki nem akar egyetemre járni, annak lehetőséget kell kapnia arra, hogy szakmát tanulhasson, és megfelelő képesítésre tegyen szert. Erre kell törekednünk, még mindig nagyon magas a nélküliség. Van ugyan javulás, és a későbbiekben is aktív intézkedéseket kívánunk tenni, azért, hogy az oktatás szakképzés által a fiatalokat felkészítsük a munkaerőpiacra. A reformokon dolgozunk, a munkaerőpiaci reformokon, és megállapítottuk azt, hogy sokkal kevesebb most már a rövid távú szerződések száma, tehát stabilabb a helyzet, stabilabb és hosszabb távú munkaszerződések jönnek létre, de továbbra is rossz a helyzet, aggasztó még a helyzet, és itt mindenképpen tennünk kell valamit. A fiatalok munkanélkülisége ez egy olyan téma, amely mindenképpen prioritást élvez. Meg kell oldani ezt a problémát. Speaker is Werner Langen. Köszönöm Werner Langen a következő hozzászólom. Köszönöm, miniszter asszony, szeretnék önnek gratulálni, nem csak azért, ahogyan kifejtette itt az önök szakpolitikáit, hanem amiatt is, hogy milyen eredményeket mutathat fel Portugália, mert az a helyzet, hogy amikor kormányváltás történt, akkor volt a legsősabb helyzetben az ország, és a szükséges nyomással elérték a csőd, az államcsőd elkerülését, ahogyan ön is mondta. Ez nem volt egyszerű az érintettek számára, az világos, de úgy vélem, hogy a szocialista kormány által elkövetett bűnöket nem lehet egyik napról másikra megszüntetni, már ami a versenyképességet illeti, hogyha béremelést hajtanak végre a normál kvótákon túlmenően, hogyha ilyeneket engedélyeznek, ezek olyan hibák voltak, amelyeket az euróelvezetben amelyek az euróövezetben a versenyképesség csökkenéséhez vezettek. Szeretnék önnek gratulálni, azonban ugyanakkor meg is kérdezném, hogyha visszatekint a trojka intézkedésekre. Itt a parlamentben mindig is kritikával illettük a trojkát, általában a tagállamok hozzárulnak a trojka javaslataihoz. Portugália még meg is gyorsította ezeket. Nos, ezen intézkedések a trojka részéről Veres asszony azt mondotta, hogy Juncker a trojkát reformálni akarja. Nem ez a téma. Ezen trojka intézkedések észszerűek voltak ön szerint, vagy ön azt mondaná, visszatekintve, vagy ön többet tett volna, mint a trojka javasolt, illetve többet tett, és ezért lett jobb végül a helyzet. És végezetül más országok, például Görögország vonatkozásában, vagy például Lettország vonatkozásában az önök tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy talán olyan pénzügyminiszterekre lenne szükség, mint ön, vagy itt van Franciaország példája is, ahol a nagy országokban megrekednek a reformok, ugyanakkor a kis országok energikusan és nyomatékosan végrehajtják a reformokat, ezzel kiérdemlik dicséretünket. Muito obrigada, senhor Deputado. Um... Köszönöm. Langen úr valóban fontos kiemelnünk hogy a kiigazítási program mindig nagyon súlyos helyzetet eredményez a lakosság számára bármely országban, ahol ilyenfajta programot hajtanak végre, hiszen ez költségvetési fegyelmet, szigorúságot követel meg, és a kiigazításnak megvannak a költségei. Illúzió lenne azt gondolni, hogy a felhalmozott egyensúlytalanságot meg lehet szüntetni, különösen strukturális egyensúlytalanságot, anélkül, hogy ennek a lakosság fizetné meg az árát. Amit mi próbáltunk elérni a kormány részéről az volt, hogy ezen költségeket megpróbáltuk minimalizálni, számos intézkedést vezettünk be a legsérülékenyebb helyzetű lakosság védelmére. Tehát nagy kiigazítási erőfeszítéseket tettünk, és ez főleg a középosztályt ö, sújtotta, a ö, legrászorulóbbakat védtük. Nagyon sok áldozatot követelt ez a portugáloktól az elmúlt három év során. Fontos emlékeztetni arra, hogy ezen áldozatoknak megvolt az eredményük, meg el tudtunk kérni fontos előrelépéseket a program valamennyi dimenziójában, sikerült reformokat végrehajtanunk, ezeket folytatnunk kell, fontosak ezek, hogy az országnak jobb jövőt tudjunk biztosítani. Nagyon sokat itt beszéltünk a trojkáról, valamennyi intézményes sikerült megállapodásra jutnunk. A kezdeti helyzetünk nagyon sérülékeny volt, aztán egyre nagyobb lett az irántunk táplált bizalom. Együttműködtünk partnerként egy közös cél érdekében. Fontos volt, hogy sikeres legyen a program, és a trojka intézményei számára is fontos volt, hogy a programunkat sikeresen hajtsuk végre, tehát volt egy észszerű megértés, megállapodás a nézetkülönbségek ellenére, így mégiscsak lehetséges volt a hajónkat egy biztos kikötőbe kormányozni. Az erőfeszítéseket más országokban is végrehajtották, az ECOFIN ülésein láthattuk, hogy micsoda erőfeszítéseket tett Írország, Görögország, Ciprus. Ezek közös erőfeszítések voltak. A nagy európai országoknak is erőfeszítést kell tenni az európai integráció és a struktúrális reformok érdekében, hogy ennek eredményeit valamennyien élvezhessük. Köszönöm. Köszönöm, az időnk elfogyott, és fontos vendégeink érkeznek. Utolsó hozzászóló a szociális frakció nevében, Kostas Mavridis. Elnök úr, rövid leszek. Miniszterasszony, pár héttel ezelőtt, kevesebb mint egy hónappal ezelőtt az Európai Bizottság és az IMF a jelentésben kritizálta a portugál kormányt, fordítom az előttem lévő papírból. Egyes esetekben a pozitív eredményeket visszafordították, vagy ellenkező tendenciát mutattak. Mi a vélemény erről? A munkanélküliségről nem fogok kérdezni, hiszen órákig vitatkozhatnánk azon, hogy a tartós munkanélküliség mitől tartós. Out of the Troika program. A Troika programmal kapcsolatban az alacsonyabb kamat láb Bon nagyobb volumenben tud kölcsön felvenni. Nézzük az ez Portugália esetében. Harmadik kérdésem, pozitív, milyen pozitív leckét tudunk levonni, következtetést tudunk levonni Ciprus, Portugália esetében. Mi az, amit érdemes követni, és mi az, amit nem mi az a hiba, amit nem szabad másoknak elkövetni. Köszönöm, tisztelt képviselő úr! Való igaz, hogy a programból való kilépés követően az első bizottsági jelentés bizonyos kritikát is megfogalmazott velünk kapcsolatban, nagyon sok pozitívum mellett. Az volt a kritika, hogy bizonyos folyamatok megfordultak. Nos, tudni kell, hogy mi alapvetően az egyensúlyt keresük, és mérleget kell vonni az eddig elvégzett munka mérlegét, a, a reformok mérlegét kell meghúzni. És igazából a program előtt és a program utáni helyzetet kell valahogy összehasonlítani. Az intézmények úgy látták, hogy a kormány valahogy lendületet vesztett. Nos, egyáltalán nem így van, folytatódnak a megkezdett reformok, mások lezárultak. Két nagyon fontos adóreformcsomag most, adóreformcsomagot most tárgyal a parlament. Az, az energiaágazatban és tervezünk további komoly lépéseket az eddigieken túl. Szerintem kommunikációs hiba lehet, vagy a kölcsönös megértés hiánya okozhatja ezt a reformot. Egy, a reform rendülete nemhogy nem lankad, hanem a reform a reform rendületlenül folytatódik. Ezt nyugodtan állíthatom. Középtávon próbáljuk kiváltani az, az államadóság, a drágább, magasabb kamatlábú államadóságokat. 2016, 21, 23-mal járnak le majd álmodosságaink, amelyel majd újra finanszírozhatjuk az álmodosságot már kedvezőbb feltételek mellett ami az adósság teher teljesítésének csökkenő mértéke miatt kevesebbet vesz ki majd az államkasszából minden évben. Valószínűleg a pénz, tőkepiacokról való finanszírozás megengedi majd, lehetővé teszi majd ezt. Tehát elmondhatjuk, nyugodtan állíthatjuk, hogy sikerrel vettük ezt az akadályt, átlátható módon léptünk a tőkepiacokra, és történelmi mélységet, vagy történelmi alacsony kamatlábakról beszélhetünk, ami óriási eredmény. Stabilizál lódik közben az eurózóna is az Európai Központi Bank fellépésének köszönhetően, de természetesen részben a portugál kormányt illető a dicséret, amiért a piacokra lépés előfeltételeit teljesítette, mi szerint visszanyerte a hitelességet, hitelképességet. Köszönöm, Mr. Asszony, roppant fontos és érdekes gazdasági párbeszéd ben vagyunk túl a jövőben. A szakbizottságunk majd <clears throat> megpróbálja elkerülni azt a kialakult helyzetet, hogy attól függően, hogy jobb vagy baloldalán ülünk a parlamenti patkónak, ugyanazt a kérdést mennyire más szemszögből közelítjük, remélhetőleg a jövőben objektívabbak leszünk majd az Ekon szakbizottság részében az értékelésünk, elemzésünk és kérdésfeltérésünk terén. Mindenesetre köszönöm a portugál pénzügyminiszter asszonynak hogy időszakított ránk ma délután. Ja, szó! És nem sokára remélem újra találkozunk. Colleagues, please take seat. Let's move to... Kollégák, kérem foglaljanak helyet. Próbáljuk a 12-es napirendi pontot megkezdeni, annak tegyelesét megkezdeni, ami a banki ágazat szerkezetváltása hangzatos címet viseli. Üdvözölném hét előadónkat, egyik tiszteletre méltóbb szakértője a szakmának, mint a másik. Tudjuk, hogy mennyire fontos Európa a pénzpiaci stabilitás számára ez a kérdéskör, és különösen releváns a mi szakbizottságunk munkája számára. Az Európai Bizottság eh, bank eh, ki strukturális reformok eh, javaslat csomaga elkészült. Egy saját kezdeményezős jelentést is készítettünk arról, hogy szerintünk milyen banki, eh, milyen szervezetváltásra van szükség a banki ágazatban ahhoz, hogy az eddig meghozott pénzpiaci eh, pénzpiaci eh, új szabályrendet kiegészítsük, a too big to fail, too big to save, too complex to resolve, tehát a túl nagy ahhoz, hogy hagyjuk bedőlni túl nagy ahhoz, hogy megmentsük, illetve túl bonyolult ahhoz, hogy szanáljuk bankok problematikáját, hogyan tudjuk kezelni. Két éve az állásfoglalásunkat követően a Likanen jelentésre gondolok, a konkrét javaslatokat letett az asztal az Európai Bizottság ezek tükrében, valamint a bail-in, a tőkekövetelmények új szabályai, illetve a banki alaptőke és banki források, eszközökre vonatkozó új szabályok életbe lépése, illetve a saját számlás kereskedés és más típusú kereskedések szétválasztása egy intézményen belül ezen szabályok is életbe lépnek, de ezen kívül más strukturális reformokat is verünk. Roppant érdekes vita folyt az első eszmecsere során itt a szakbizottságban, és nem kétlem, hogy ez a nyilvános meghallgatás is hasonlóan érdekfeszítő és villódzó lesz. Két részre osztjuk a meghallgatást az esőben a nagybankok feltétlenül kockázatosak-e, a második pedig e, szerkezetváltás másképp. Szabadon fordítva a címét. 7-8 percet szeretnék adni minden meghívott előadónknak. Kérem, tartsák azt az időkeretet, és ne beszéljenek túlságosan gyorsan, hogy a tolmácsok munkája se váljon lehetetlenni, amit külön köszönünk a tolmácsok nevében, ha ezt megteszik. Ezt követően remélhetőleg marad még idő arra is, hogy a kollégák, a képviselő kollégák is kérdéseket tegyenek fel. Erki Likanent nem kell bemutatnunk, az Európai Bizottság tagja volt 95 és 2004 között. A Finn Nemzeti Bank elnöke most már a második mandátumát tölti, és az Európai Bank ágazat szerkezetváltással foglalkozó szakértői csoport elnöke is egyben. Likaren úr, öné a szó. The analysis conducted by the high-level expert group reform on reforming the structure of EU banking sector. Valóban egy szakértői csoportot vezetek, amelyik az európai bankágazat szerkezetváltását vizsgálja ami különböző kockázatokra világított rá, főként a bonyolult eszközökkel való kereskedés eh, esetében Eh, illetve az ingatlan piaci, az ingatlan kölcsönök esetében találtunk nagyon komoly kockázatokat. A túlzott kockázatvállalás eh, elterjedt az üzleti modelltől függetlenül. Arra következtetésre jutottunk, hogy az a közvetett eh, banki garancia, amely fennel, ez a nagyobb tőkátét és miatt nagyobb kockázatvállaláshoz vezethet. Számunkra az volt a kérdés, hogy eleget tettünk-e annak érdekében, hogy a túl nagy ahhoz, hogy hagyjuk bedőlni, eh, problémát magunk esetében megoldsuk. Két dolgot vizsgáltunk. Egyrészt azt javasoltuk, hogy nagyon robosztus tőkekövetelményeket vezessünk be, amelyek nem komplikált modellektől függnek. Ezeket eh, szabjuk ki a kereskedelmi tevékenységekre, kereskedési tevékenységekre, és eh, főként akkor, hogyha a bankrendezési és szanálási tervekről nem bizonyosodott be, hogy ezek hitelesek. A másik, hogy az lakossági banki szolgáltatásoktól válasszuk szét a kereskedést. Ebben az esetben nem lennének nagyon szigorú tőkekevételmények, csak prudenciális szabályok. Hosszú vitát követően úgy döntött a szakértői csoportunk, hogy kötelező szétválasztást javaslunk a kereskedés és a lakossági ügyfélszolgáltatások között bizonyos, főként akkor, hogyha egy bizonyos eh, mértéket, bizonyos eh, küszöbb értéket meghalad ez. Nos, lássuk most különböző szemszögökből megvizsgálva ezt a kérdéskört. Először is a legnagyobb és legjobban kereskedő bankok eh, szanálása vagy rendezése, hogyan alakulhat. Nos, az eszközénk megvan ahhoz, hogy rendezetten szaláljunk, hogy rendezzünk ilyen bankokat. Az egységes bankszalási mechanizmussal több bankunión belüli országban aktív bankok esetében is vannak megoldásaink. Vannak azonban még kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy a legnagyobb bankokat tudjuk-e gyorsan, tudnánk-e gyorsan szanálni, hogyha egy rendszerszerű válság állna fel. Hogyha előzetesen eh, átvilágítottuk és egyszerűsítettük ezt a bankot, akkor sokkal könnyebb eh, stressz helyzetben is be fellépni. Második kérdésünk a betét garancia rendszer közvetett eh, előnyeinek az átsugárzását a kereskedési tevékenységekre meg tudjuk akadályozni. És a legnagyobb és legnagyobb értékben kereskedő bankok esetében egy implicit állami garancia problémával állunk szembe, mivel alaptevékenységüket még a legnehezebb helyzetben is tartják, ezek a lakossági szolgáltatások. Hogyha ezeket nem választjuk szét, akkor fennmarad ez az implicit állami bankgarancia, ami szélesebbé teszi ennek a hatályt, mint ahogy szeretnénk, és torzítja a bankágazatot. A, a likviditást adják a legfontosabb bankágazatokban ezek a piaci szereplők, ugyanakkor arra is utalnak jelek, hogy eh, a pénzügyi stabilitást is alááshatja a, banki, a, a kereskedési tevékenység, főként akkor, hogyha túlságosan gyors növekedéshez és kockázatvállaláshoz vezet ez. Illiquid eszközöket halmoznak fel, és sejtszámlás kereskedés indult be. Éppen ezért a társadalmi szempontból legfontosabb banki tevékenységeket valahogy el kell választani teljesen el kell különíteni a kereske, bankok kereskedési tevékenységétől, ugyanakkor úgy érezzük, hogy a kockázatvállalással arányos tőkekövetelményeket kell kiszabni a bankokra, amelyek mindenképpen tükrözniük kell az értékpaporisítás, illetve az árnyék bankágazatnak való kitettség mértékét kell, hogy lekövessék. A Bázeli Bizottság most igazítja ki a dolgozát ezeket a szabályokat. Ugyanakkor a tőkepuffereket megfelelően kell kalibrálni, ugyanakkor a kockázatokat nagyon nehéz lemodellezni, nagyon nehéz szemszerűsíteni, így a tőke követelmények rugalmassága is inkább elméleti, mint gyakorlati lehetőség. A negyedik kérdés az tehát, minden európai bankot ugyanolyan ö, könnyű figyelemmel követni, hogy a szigorú szabályokhoz tartják-e magukat. A külső szereplők is elvégezhetik e, ezeket a, a ezeket a feladatokat az új mechanizmusaink hitelesebbé teszik a, a bankszanálási, bankrendezési terveket, ugyanakkor az üzleti modellen kell a bankoknak változtatni, ezt azonban egy implicit banki állami garancia megléte miatt nem szívesen teszik meg. Úgy érezzük, hogy inkább szét kell választani a kétfajta tevékenységet, nem betiltani, így nem megy ez át az árnyékbanki rendszerbe, és vonatkoznak továbbra is ezekre a banki szolgáltatásokra, illetve üzletekre a szigorú szabályaink. Úgy érezzük, hogy egyszerűbbé kell tenni a banki rendszert, illetve ösztönözni kell az egyszerű belső egyszerűsítést, egyrészt a, a lakossági bankok, másrészt pedig a kereskedő tevékenység eh, terén is. Ezzel <clears throat> csökkentenék annak a veszélyét, hogy az egyik a másikkal keveredik, az egyik hosszú távú, másik eh, pedig rövid távú eh, nyereség orientált. Fel kell tehát a, ugye azt a kérdést tenni, hogy meddig jutottunk. Nos, nagy utat tettünk meg a too big to fail probléma megoldásában, de még nem jutottunk el a célhoz. További szerkezetváltásra van szükség, a jogszabályok eddig elvégzett reformját kiegészítendő. Köszönöm. Köszönjük Likkánen úr, következő hozzászólunk, és jól ismert személyiség, Goodhart, Charles Goodhart emeritus professzor a London School of Economics-tól érkezett. Üdvözöljük, parancsoljon önni a szó. Uh, Köszönöm szépen. Életem során három banki válságot éltem meg az Egyesült Királyságban. 74, 75, 90, 91, 2008 és 2009-ben mindegyik ezek közül a túlzott ingatlan finanszírozáshoz kötődött, beleértve ebbe a lakásfinanszírozásokat, és mind az Egyesült Királyságon belül, azon kívül is. Ezek a válságok 17 évente történtek, lehet, hogy már fel kellene jegyeznünk a következő válság időpontját, ami 2025-ben lesz. Persze örülnék, hogyha ezt inkább csak egy visznek fognák fel, Persze hozzá kell tenni azt, hogy nem elengedőt tettünk még azért, hogy megválaszoljuk a banki rendszer alapvető gyengeségeit, legalábbis struktúrális részről nem. Hadd fejtsem ezt ki. A banki rendszert rendjeit a fejlődő, fejlett gazdaságokban Solarik és Taylor elemezték, és azt látották, hogy főként a jelzálók hitelezés volt az, amely felelt a hitel terjedését az elmúlt három évtizedben. A második eredményük az az, hogy ez az emelkedés hajtotta a banki hitel kiterjesztés növekedési rátáját, ami magasabb volt, mint a banki betételek aránya. Ezt a különbséget megpróbálták az árnyékbanki tevékenységgel megtölteni. Még akkor is, hogyha a kamat láb kockázatot fedezik a változó kamatlábú jelzálogokkal, akkor is csak a hitelezők, a hitelfelvevőkre hárítják át a kockázatot. Mindezek által a banki rendszer sérülékenysége megmutatkozott. Az értékpapírosítás volt az egyik módjának, hogy ezt csökkentsék, viszont tudjuk, hogy ez kevésbé volt sikeres. A bankok, amelyek leginkább a krízist súlyosbították, azok a kereskedelmi bankok voltak, akik próbáltak nagyobb piaci részletesre szert tenni, azáltal, hogy a jelzálog piacuk normáit csökkentették, olyan angol-ír bankokról van szó, mint például a Northern Rock, vagy a spanyolországi takarék szövetkezetek. Persze van kivétel is, például az RBS, amely nagy bankként óriási kockázatokat vállalt. A felügyeleti szervek számára a fő lecke az az, hogy nagyon koncentrálni kell a gyorsan növekvő bankokra. Nem ismerek egyetlen olyan esetet sem, amikor a származtatott ületekből származó kereskedés vezetett volna a nagy pénzügyi válság fizetésképtelenségeihez. Bizonyára tudják, hogy a Lehman Brothersnál például ezek a származtatott ügyletek inkább profitot termelnek, míg a veszteségek nagy része a felhalmozott jelzálog alapú értékpapírokból származott. A általános bankok befektetési banki funkciói megfelelő diversifikációt formálnak a veszélyesebb jelzálog hitelezésekkel szemben. Sajnálatos az, hogy a válság nem vezetett ahhoz, hogy újra gondoljuk a ingatlan finanszírozás mechanizmusait. Ehelyett inkább a befektetési bankok gyenge pontjaira és kultúrájára koncentráltak, bár itt valóban hibák mutatkoztak meg, és ezek rosszatottak ki a bankok hírnevére, de ezek másodlagos fontosságúak voltak a válság szempontjából. Ezen kívül nagyon sokat beszélnek a kockázatos spekulációkról is, pedig igazából a befektetési bankok egyfajta őrként szolgálnak a szélesebb körű tőkepiacok tekintetében meg, segítenek azoknak, akik megpróbálják a értékpapírokat adni vagy venni. Gyakran halljuk azt is, hogy szélesebb körű jobb tőke unióra van szükség az Európai Unióban. Viszont ehhez sokkal nagyobb szerepet kell szánni a befektetési bankoknak. Jó lenne, hogyha el lehetne élni azt, hogy megfelelően erős európai bankok teszik ezt, kivéve, hogyha át, nem akarják átadni a helyüket olyan specialistáknak, mint a Goldman Sachs vagy a Morgan Stanley. Az, hogyha a bankokat arra kényszerítik, hogy csökkentsék a tőkepiaci szerepüket, az nem igazán megfelelő módszer. Az, hogy a befektetési bankokat arra kényszerítik, hogy főként a nagykereskedelmi piacról finanszírozzák magukat, az a mindkét szegmens hatását csökkenteni. Vagy hogyha megpróbálják felosztani a különböző cégeket, ez sem lenne egy megfelelő megoldás. Mivel így a cégek tőke pufferje csökkenne. A fejlett országokban, illetve az USA-ban is a banki üzlet, üzletek nagy részét kiszámú nagy bankok bonyolítják. Nem tudjuk, hogy hogyan történt, de lehet, hogy a szabályozási struktúra ebben szerepet játszott. Lehet, hogy néha inkább kevesebbre van szükség, mint többre, mert a következmények beláthatatlanok lesznek. Quite different point. Köszönjük. Két úgy tűnik eléggé eltérő véleményt hallhatunk. Pénzügyi instabilitás, vagy a hasznos diversifikáció. Következő hozzászólunk, Martin Helvig, aki 2012-ben Max Planck eh, kutatói díjat kapott, nemzetközi pénzügyi szabályozást kutatja, alá nőke az Európai eh, Rendszerkockázati Tanács eh, szaktanácsolódói bizottságának parancsolom, professzor úr. Universal banks inherently... Kockázatosak-e a nagy bankok? Hát nyilván igen. De a kis specializált bankok is. A banki szektor kockázatos. Ez nem mérettől függ, hanem hogy a kockázatvállalás hogy alakul. Pontosan milyen kockázatokat vállal fel egy bank. A könyvünkben azt írtuk, hogy ezt jelentősen lehetne csökkenteni, hogyha megfelelő banki finanszírozás és alaptőke lenne. Ezt most hagynám is, eh, és inkább a szerkezetváltás, eh, szerkezetváltozás eh, struktúrális reformok szerepéről beszélnek, amely elméletileg a pénzügyi rendszer és az adófizetők védelmét kellene, hogy szolgálja. Koherens magyarázatot eddig erre nem láttam. Ez részben Fokker úr javaslatára vezethető vissza. Szerintem ez a nosztalgia helytelen. A Glass-Steagall alatt 1970-ig a pénzügyi rendszer viszonylag jól működött, nem voltak nagy kockázatok, sem árfolyam kockázatok, sem más. 70-es évektől kezdve az árfolyam és egyéb kockázatok a rendszer kevésbé biztonságosá vált. Ez okozta az amerikai válságot banki ágazatban. A kereskedelmi bankok 90 körüli válságát megint csak azért, mert túlságosan nagy mértékben eh, szakosodtak ezek a pénzintézetek. Tudnunk kell azt, hogy illúzióba ringatjuk magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy a kereskedelmi banki szolgáltatások nem kockázatosak. Ingatlan eh, kölcsönök és KKV kölcsönök eh, okozták a 90-es évek bankiválságát, Guthart kollégát ezzel kiegészíteném. A KKV-knek és az ingatlanoknak adott, ingatlan célra adott kölcsönök jóval kockázatosabbak, mint bármi más banki szolgáltatás. Mi a másik ilyen illúzió? A betét garancia nem az egyetlen aggasztó dolog. Az egész ágazat infrastruktúrája bizonytalan nevet, amikor a Lehman Brothers eltűnt a derivatívák piacáról, a nagykereskedelmi finanszírozás egyik forrása ez, a Lehman Brothers eltűnése dominó effektusként hatott ki a pénzpiaci alapokra, amelyek aztán a pénzügyi intézetekből próbálták menteni a pénzüket, és így 2008-ban az egész pénzpiac összeomlott. A Lehman Brothers egy befektetési bank volt. Hogyha ezt leválasztjuk, az nem jelenti azt, hogy nem kell őket szabályoznunk. Ami igazán fontos, az első az a, az a kormányzás, az, az a irányítás, hogy hogyan jut el a végbefektetőtől az eszközökig a, a, ez a pénz. Láthatjuk, hogy egész egyszerűen a, a teljes álszeparáció nem működik. A UBS esetében eh, láthattuk, hogy eh, szintén nem megy az ingatlan eh, alapú értékpapírok letétbe helyezése sem egy sikertörténet. Láthattunk jó néhány példát a Landesbanken esetében is a, befek- a, a, a lakossági bankok a Landesbankba fektetik a pénzüket, és aztán láttuk, hogy ez sem lett végül sikertörténet. A befektető védelem kérdése. A Glass-Steagall eredeti alapját az adta, hogy a kereskedelmi bankok esetében milyen erkölcsi kockázatok lépnek fel. A német takarékszövetkezetek, mint a Lehman Brothers ügynökei, hát szerintem ez sem mondható sikertörténetnek. A due diligence, a due diligence tehát a megfelelő körültekintés szerintem a legfontosabb a, a, a bankirányítás, banki kormányzás keretében. Ez a szakmai befektetők védelme, ahogy én nevezem caveat emptor elég akkor, amikor potenciálisan toxikus befektetésekre beszélünk, és a portfóliókezelők bizonyos fókuszabadsággal rendelkeznek ahhoz, hogy ezt hogy értékpapírosítják. A javasolt szabályok értelmében a letéti intézményekre vonatkoznának azok a szabályok, hogy kikbe fektethetnek, de nem az, hogy mibe. A úgynevezett mérgező vagy toxikus értékpapírokat vehetnek, csak nem mindegy, hogy kitől. Ez is furcsa. Tovább terjedhetnek a kockázatok. A kockázat megosztás egy intézményen belül eh, a rendszerkockázatot csökkentheti. Az egyetemes bankok vagy óriás bankok megpróbálták a portfóliókban kompenzálni a mondjuk a KKV kölcsönök kockázatát, de hát ez is további belső kockázatokat, veszélyeket generál. A, a szétválasztás, erkölcsi veszély nélküli kockázat megosztás? Hát szerintem ez a banki csoport kultúrájától, szemléletétől függ alapvetően. A szétválasztás nagyobb súlyt ad a szerződés viszonynak, mint a belső kormány bankirányításnak, bankigazgatásnak, ami potenciálisan még több dominó hatást válthat ki, de mindegyik egyes dominó hatás kisebb, de hát még kevésbé átlátható, mint hogyha egy nagy egyetemes bank esetében lép fel. Ez, ez igazából nem konklúzív, nem tudjuk, hogy mik a, a, a válaszok, de azt már legalább sejtjük, hogy mik azok a kérdések, amelyekre választ kell keresnünk. Thank you very much. Now we have a chance for members. Köszönjük szépen, most a kollégáimhoz fordulok. A meghívott előadóinknak tehetnek fel kérdéseket. Az előadó és az elnök előadó két percet kapnak. Kérem mondják meg, hogy kihez intézik a kérdésüket. Három perce lesz a meghívott vendégünknek, hogy válaszolja. Gunnar Höckmark, mint előadók a belsőként szólt parancsolja. Thanks to the, um... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az előadásokat, és a vendégeink mindegyike beszélt arról, hogy az általános bankok kockázatosabbak-e vagy sem, ha igen, akkor miért? Nem tudom, hogy van-e mondani valójuk arról, hogy az általános diversifikált bankok hogyan állnak a specializált bankokkal szemben. Az LKB elemzést végzett 2010-ben, és arra a következetésre jutottak, hogy a kockázatok főként a speciális bankoknál vannak, vagy a befektetési bankoknál, vagy a kiskereskedelmi bankoknál. Akár ugyanis nézzük, és bármi is legyen a konklúzió, hogyha el akarjuk választani az általános bankokat, akkor lehet, hogy specializáltabb bankok jönnek létre, amelyek különböző területeken nagyobb kockázatokat, kockázatokat vállalnak, de ami történni fog a befektetési bankokkal, az az lesz, sokan azt mondják, hogy ha az általános bankok nem foglalkoznak befektetési banki tevékenységgel, akkor nagyon kevés olyan bank lesz, amely a befizetés tevékenységgel foglalkozni kezdettem, és ezek európaiak. Nos, ez hogyan hatnak ki a versenyképességre, és hogyan hatnak ki ez európai perspektívából a, kocká, a rendszerszerű kockázatra? Elnök, köszönöm szépen. Ki kíván erre válaszolni? Liká, Likánen úr. A jelentésünkben mindenfajta bankot megvizsgáltuk, és mindenfajta modellben láttunk problémákat, a konkrét eseteket vizsgáltuk már nem volt olyan terület, amely különösen kockázatos, vagy különösen biztonságos lett volna. A bankok felosztását illetően mi azt javasoltuk, hogyha bizonyos fajta küszöbet átlépnek a kereskedéssel, amely a stabilitást kockáztatja, akkor arra lehet kötelezni a bankot, hogy felosszák, viszont akkor is megmarad az az aggály, hogy ugyanaz a szabályok szerint tökésíteni kell ezeket a bankokat. Ez azt jelenti, hogy ezek megmaradhatnának ugyan azon általános banknál nem javaslatuk azt, hogy ezt felosszák. Lehet, hogy bizonyos tevékenységek, amelyek a közvetlen állami segítségből előnyt húznak, azok más módon lesznek értékelve Guthard professzor. A az a tevékenység, amit a befektetési bankok végeznek, az nagy mértékben e, függ az Európai Tőke Piac Uniótól. Ha ez megvalósul, akkor a befektetési bankok lesznek ezek a kapuőrök, tehát lesz egyfajta limit, amelynek alapján megpróbáljuk kifejleszteni ezt az uniót, ez lehet, hogy itt lesznek gondok, és egyetértek Helvig professzorral, hogy az igazi probléma az, az irányítás volt, hiszen minél specializáltabb egy bank, annál nagyobb a veszélye annak, hogy gondok lesznek, főként a profit oldalon. Like to follow on from this, I don't think that the specialized a specializálódott bankok önmagukban nem jelentenének problémát, hiszen a szakosodott beruházási befektetési bankok évtizedek óta sikerre működnek. A Glass-Steagall rendszer felbomlása igazából az intézményrendszer csődje volt, nem a befektetési bankoké. Volt egy kulcs szó, ami az egész pénzügyi rendszert befolyásolja ez a verseny. Ami engem igazán aggaszt, az az, hogy az elmúlt 3-4 évtizedben drámai módon nőtt a verseny mértéke, részben új intézmények, úgynevezett izé- idézőjelben vett árnyékbankok megjelenésével, vagy az egyetemes bankok szemben növekedésével, ugyanakkor egyre kisebb marzsal profittal dolgoznak, nyereségrátával dolgoznak eh, a bankok, így tehát mindenkit ez sarkal a kockázatvállalásra. Köszönöm. Jakom von Heizsäcker a szocialista frakció nevében a következő hozzászóló. Igen, köszönöm, három szakértőnk van, van egy közös pont, hogyha jól olvastam a mm, hozzászólásukat, jól értettem mindhárman úgy érzik, hogy a too big to fail problémát, tehát túl nagy ahhoz, hogy bedő, hagyjuk bedőlni, probléma nem oldódott még meg. A hátsó sorokban ülők azt mondják nekünk, azt sugják a fülünkbe, hogy a, a Living Will és a Bailin Capital az a két intézmény, ami megoldhatja a, a problémákat, Guthard úr idén nyáron egyik cikkében rá e, mutatott, hogy ez a fajta tőke, a bail-in tőke nem helyettesítheti sem az igazi, valódi tőkére, sem az e, adófizetők e, által finanszírozott zsebéből kivett bankmentésre használt tőkét nem helyettesítheti. Tehát Tudjuk, hogy amikor egy eh, rendszerszerű probléma merül fel, amikor igazán eh, vihar van a pénzpiacok tengerén, akkor a, a, a szélcsendben kitalált rendszer valóban működőképes lesz-e. Mennyire helyettesítheti mindez az igazi strukturális reformokat? Guthat úr eh, azt írja ebben a elemzésében, hogy a fejlett társadalmaknak lehet, hogy el kell fogadnunk azt, hogy valamilyen eh, állami garancia eh, elengedetlen feltétele ahhoz, hogy jól működjön a banki szektor, majd folytatja másfajta szabályok, mint például a strukturális reformok és a ciklushoz igazított tőkátételi arány, hogyha stabilizálják a bankokat, akkor ezek új jó erővel kell, hogy megjelenjenek a szabályok között. Így tehát Goodhart úrhoz és Helvig úrhoz fordulok azzal a kérdéssel, milyen mértékben érzik úgy, hogy a Living Will és a hasonló megoldások a strukturális reformok helyét átvehetik. Köszönöm. Might I start by saying that living wills have... Azzal kezdeném, hogy a Living will két elem ö, van ez benne van a szanálási és helyreállítási rendeletben is. A stressztesztek nem szolgálhatnak előrejelzésként, de igazából megmutathatják azt, hogy a bankok bizonyos helyzetekben gyengébbek, mint a többiek, és ez arra késztethet egy bankot, hogy bizonyos intézkedéseket tegyenek. A banki szanálás egyik nehézsége az az, hogy ezt nem vezetik be, be addig, amíg a bank nincs egy nagyon rossz helyzetben, és nem eh, hozott létre óriási mértékű veszteséget. A bailoutról a bail-inre történő áttérés eh, nem csökkenti a veszteség arányát, igazából ez a veszteséget egy kisebb számú hitelezőre koncentrálja, és hogyha ezek a hitelezők nyug, nyugdíj alapok vagy biztosító társaságok, akkor a rájuk nehezedő hatás nagyon károsító lenne politikai szempontból. Ez azt jelenti, hogyha meg akarjuk védeni a nyugdíjalapokat, illetve a biztosításokat, hogy ezeket a veszteseket elnyeljék, akkor nagyon kismértékű ö, olyan számú alap lesz, amely ezt a veszteséget fel tudja venni. El lehetne adni ezeket a bélin értékpapírokat, viszont amikor egy nagy gond adódik, amikor a rendszer gyenge, akkor a piac a bail-in értékpapírok esetében elfogadhatatlan mérték jönne létre, és a többi bank nem lenne kész arra, hogy a további bérén alapjait tovább gördítse. Vagyis a többi bankra is nehézség, nyomás nehezedne, egy dominó effektus jönne létre, és ez sokkal súlyosabb helyzetet eredményezne, mint a jelenlegi bailout helyzet. És így ez igazából a rendszerszerű kockázatot csak erősíteni. Köszönöm. A következő hozzászólóra kell megadni a szót. In his yeah. paper, Mr. Goodhart mentioned that... Hertúrt az emzésében konkrétan említette, hogy a strukturális reform egyre fontosabbá válna, és mi mégiscsak a strukturális reformokról szóló meghallgatást tartunk. De hát akkor a többi kollega eh, nem tud hozzászólni, majd a következő válaszában válaszol erre is. Eh, Kemal úr, most segítek a kollégának, Feteszem én is ezt, öt éve kérdezem ön a parlamentben azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, mire kell koncentrálnunk. Mik lehet a megoldás? Hogy legalább levonjuk a következtetéseket, hogyha nem is feltétlenül elkerüljük ugyanazokat a hibákat. Most csak nem a legutóbbi banki válságra gondolok, hanem a korábbiakra is. Három alapötlet merült fel bennem. Hogyan e, tudjuk azt elkülönni az adófizetők pénzéből e, kerüljön sor a bankmentésre? vagy hagyjuk, hogy bedőljenek a bankok, és akkor nincs eh, ilyen bankmentés, hogyha igen, eh, ha ezt nem tudjuk elkerülni, akkor az állami eh, adófizető pénzben megvalósuló bankmentés milyen mértékű lehet. Tudjuk politikailag, főként lakossági ügyfelekkel foglalkozó bank esetében mi van az, hogyha bedől a bank, az emberek pénze pedig ködé válik, nem tudnak pénzt kivenni az automatából. A bankvezetői elszámoltathatóság felelősség kérdése, hogyha e- felelősebbé tesszük őket, akkor talán jobban odafigyelnek arra, hogy milyen eszközök szerepelnek a bank kimutatásában. Ezért tudni, látni akarom, hogy a CDO-k, CDS-ek pontosan hogyan alakulnak. A harmadik pedig a könyviteli normák. A CDO-k, CDS-ek szerepeltek a banki mérlegben. Lekönyvelték a, a nyereséget, anélkül, hogy megfelelő veszteséget számíthattak volna. Az AIG Financial Products 2,8 2000 milliárd dolláros veszteséget kell, hogy leírjon. A könyviteli normák és a szemviteli normák és a megfelelő prudenciális szabályok hiánya volt ez? Mindaz, amiről itt beszélünk, ez most csak politikai célú, hogy úgy nézzen ki, mintha csinálnánk valamit, anélkül, hogy megoldjuk a problémát, hogy inkább ilyen alapvető kérdésekre kellene koncentrálnunk, mint a banki vezetők felelőssége, a szemviteli könyviteli normák, illetve az adófizetők pénzéből történő bankmentés elkerülésének kérdése. Igen, parancsoljon, professzor úr. Köszönöm. Bankmentés, hogyan kerülhető el? Hát a válaszom az, hogy sehogy. A hitelezői feltőkésítés Bélin ügyében nem ettünk egy charles de a BRD, BNP Paribas vagy Deutsche Bank esetében a probléma az, hogy több országban megkerülhetetlenek és integráltak. A bank szanálás az operatív integrációt veszélyezteti, ezt pedig nem akarjuk megkockáztatni. A nemzeti rendszerek szempontjából fontos bankok likviditási problémákat okozhatnak 100 milliárdokról beszélünk, esetleg 1000 milliárdos összegekről egyes bankok esetében. Ezek tehát amelyek aggasztó kérdések, és ameddig ez így marad, addig a kormányzatok megmentik ezeket a bankokat, mielőtt elfajulna a dolog és bankszolásra kerülne sor, ezért a hitelezői feltőkésítés, a belső feltőkésítés, a bail-in megtörténik korábban. Tehát maga az eljárásrend, amely óriási javulás a korábbi helyzethez képest, amikor semmi nem volt, még mindig nem fenntartható életképes. Ami a bankvezetők felelősségét illeti, igen, ez kívánatos, ezért támogatjuk azt, hogy a banki alaptőke nagyobb legyen. A politika kérdésében Charles-szal értek egyet, azt kell tudnunk értenünk és látnunk, hogy azok az eszközök, vagy sok olyan eszköz, amely már elfogadásra került, 2008 előtt is volt egy hasonló eszköz, a Tier 2 Capital, a kettes szintű tőke szabályokra gondoljunk csak itt. A probléma az volt, hogy a politikai hatalom, a politikai ráhatása az intézményi befektetőknek, nyomást gyakoroltak a kormányukra, annak érdekében, hogy ne hagyják bedőlni ezeket az in, pénzpiaci intézeteket, tehát gazdaságpolitikai, politikai gazdaságtan szempontjából elemzését osztom, bár normatíve eltér a véleményem Charles-tól. Goulart, now we will... Goulart következik, Szilvi Goulart. We will... Yes, Just say, in our work, there were no political consideration. The, the key issues were... A fő kérdés a jelentésünkben, és ezt megerősítették eh, az IMF eh, pénzügyi jelentésében is, hogy eh, nem oldottuk meg a túlságosan nagyon hosszú bedőjön problémát, az implicit kormányzati garanciákkal is gond van, mert így a bankok még több kockázatot vállalhatnak. A felelősségvállalással kapcsolatban, felelősségvállalással kapcsolatban nem akarok ö, sokat mondani. A komplex intézményekben két különböző kultúrát kell kombinálni. Az egyik a kereskedelmi banki ö, szolgáltatás, illetve a rövid távú ö, kereskedés, és ezek nagyon bonyolult ö, kérdések. Úgy gondolom, hogy ö, ha másokat kérdeznénk, valószínűleg hasonló dolgokat mondanának Szilvi. No, most nem elnök úr, egy kérdésem lenne, amely ö, inkább politikai jellegű, nem a politikus kérdése. Mi az ön stratégi, önök stratégiai állás, a álláspontja? Tegyük fel, hogy elfogadjuk a bizottság dokumentumát. Ki fogja az európai gazdaságot finanszírozni? és lesz egy stratégiai előgű ellenőrzés Európában azok felett, akik az európai gazdaságot finanszírozzák, mert ha válság lesz, akkor nem lesz ellenőrzési eszközünk, és a döntéseket máshol hozzák majd. Ez egy stratégiai kihívás globális szinten. Itt parlamentben elfogadtunk do- dokumentumokat, de vannak nem legitim és nem demokratikus testületek, amelyek elfogadnak olyan dolgokat, mint a tilak, amely gombamódra szaporodik. Mi tehát az ön stratégiai látásmódja, nem technikai, hanem stratégiai látásmódja ezen kérdésekről? Groups a question. Now, Mr. Demasi. Demasi képviselő. Köszönöm szépen a vendégeknek az előadásukat. Amikor közgazdaságot tanultam, akkor Goodhart's törvényéről tanultunk, és hogyha már itt van, akkor közvetlenül felteszem a kérdést ennek. A Goodhart's törvény azt mondja hogy bemutást teszünk a pénzügyi szektorban, hogyha az új pénzügyi innovációt hozunk létre, hogy megkerüljük a, a jogszabályozást. Tehát az első kérdésem az az, Ön hogyan látja annak jelentőséget, hogy megpróbálják szabályozni az árnyékbanki tevékenységet a banki reform kapcsán? Látja azt a veszélyt, hogyha nem vagyunk eléggé szigorúak az árnyék, árnyék banki tevékenységgel kapcsolatban, akkor az gondot okozhat. Ezen kívül rengeteget beszélünk a tőkepiaci unióról, a bank struktúrális reformokról, a további szabályozásról, hogy nem igazán kap a valós gazdaság tőkét. Ön a banki alapú rendszert támogatja, vagy inkább előnyöket lát a tőke alapokban, a tőkepiaci alapokban. Szerintem a valós gazdaságnak a makrogazdasági környezettel kell szembenéznie, nem elegendő a hitel, és ez nem, és ez nem igazán kötődik a szabályozáshoz. Beszéltem Lehman Brothersről, és azt mondta, hogy minden specializált banknak problémája lenne a Lehman Brothersnál, a kap, kapcsolatokkal voltak gondok. Mit gondol erről? Likánen úr, Az első kérdésre válaszolnék. A célunk az az volt, hogy az európai gazdaság finanszírozásában a bankok fontos szerepet játszanak. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy fontos banknak joga van nem csak a, a betétekkel való kereskedéshez, tehát a számos tevékenységhez jog van, az egyetlen terület, hogyha ezt el akarnánk választani, az akkor történne, hogyha saját kereskedelmi ügyleteket folytatnának egy bizonyos határon felül. A második az az, hogy hasznos lenne az európai gazdaság számára, hogyha a tőkepiac tovább fejlődne, hogy lenne plusz finanszírozási forrás, mint hogy az máshol is történik a kontinensünkön kívül. Ezért mindenképpen erősíteni kell a piaci uniót, a bankokon kívül is elhető lenne forrás Európában. Professor Goodhart. Goodhart professzor. Európában az egyik probléma az az, hogy nagyon bankközpontúak, a finanszírozás nagy része főként a banki rendszeren keresztül történik, a tőke piacot diversifikálni kell, és ez biztonságosabb lehetne. Az egyik problémája a szabályozásnak az az, hogy önmagából fakadóan prociklikus, és az egyik veszély az az, hogyha sok lépést tesznek, akkor az európai gazdaság eh, fellendülését is eh, veszélyeztetheti. Ki fogja finanszírozni az európai gazdaságot? Most röviden a piac. De bizonyos mértékben a tőkepiaci szabályzás, főként a kockázatsúlyozás eh, igazából nem segíti ezt elő. Az árnyék bankok a szabályozott bankok és pénzpiaci alapok sajátos célú eszközei. Ez a szabályozási arbitrás szülte eszközök. Nos, ez valóban a pénzpiaci alapok veszélyesek, mert 2008-ban, mert 2011-ben is láttuk azt, hogy a pénzpiacokról nagyon gyorsan távozhatnak a, kivonhatják a pénzeket. Igazából az az agaszt, hogy nem tudjuk, hogy ez mi, hogyan működik. A bank unió pedig befejezetlenül maradt. A politikai energia szempontjából a prioritásokat kell jobban meghatározni, mi a fontos, és mi a kevésbé fontos. Filip Lambert a következő eh, eh, hozzászólom. Köszönöm, elnök úr. Goodhart úr az implicit állami támogatás ön szerint eh, megszüntetendő. ha ez szükséges, rossz, akkor egy piacgazdaságban állami garanciát alapvetően az adófizető adja, akkor ugyanígy államosítani kellene bankokat, hogy ne csak a veszteség, hanem a nyereség oldal is az adófizetők oldalán jelenjen meg. A Fortis egy 45 milliárdos toxikus papír halmaz, halmazott fel a mérlegében, hogyha lakossági bankot szétválasztottuk volna, akkor ez nem soha nem fordultott volna elő. Tehát alapvetően a toxikus termékek inflációját az okozta, hogy lehetővé tettük, hogy mindenféle bankok keresik ezeket a termékeket, tehát egy keresleti oldalt generáltunk. Köszönjük! Márkod Zánni az FDD e nevében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a mai előadóknak. Úgy vélem, hogy amikor a strukturális reformokról beszélünk az európai bankrendszert, illetően két fő kérdés vetődik fel, hogy megérthessük, milyen felépésekre van szükség. Az első, hogyan avatkozhatunk be annak érdekében, hogy a morás kockázatot csökkentsük, korlátozzuk a bankok esetében. Ez volt a, ugyanis a bankválság első oka, amelyet átélhettünk, különösen 2008-ban. Tehát az, hogy a lehető legnagyobb profitra tegyenek szert a bankok bármiféle termék révén. A második kérdés pedig, hogyan biztosíthatjuk, hogy a bankok újra a reálgazdaságot finanszírozzák, mert erre van szükség. Kérdésem tehát, hogy önök szerint melyik az az ideális struktúra, amely ezen célok elérését segítheti, és úgy vélik el, hogy az egyetemes bank még mindig összeegyeztethető ezen célkitűzéssel. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy csak a propriet könyvtári trading, illetve az egyetemes banktevékenységek szétválasztása révén lehet ezt a célt elérni. Abból kiindul, hogy most már struktúrásan minden bank néhány éve elhagyja vagy csökkenti az ilyenfajta tevékenységeket. És egy másik kérdés a származtatott termékeket illetően, ezek nagy kockázatot jelentenek a bankok mérlegében. Talán jó lenne-e egy olyan hatóságot, független hatóságot létrehozni, amelyet az USA is 2008-ban létrehozott, amely megpróbálja értékelni a származtatott termékekhez kapcsolódó kockázatokat a nagyobb európai bankok mérlegében. Professzor, köszönöm. Goodhart úr kapta az első kérdést. Akkor önnel kezdjük talán. A globális rendszer szempontból fontos bankok támogatása megoldható, hogyha sokkal magasabb tőkekövetelményeket támasztunk velük szemben, jelentősen magasabb tőkekövetelményeket támasztunk velük szemben, mint eh, az más bankokkal. Talán ez visszatartaná eh, őket attól, hogy átlépjük azt a határt, amikor globális eh, rendszer szinten fontos bankok elváljanak. Hiszen ezek bedülése jóval nagyobb kockázattal jár, legyen nekik nagyobb, a rájuk vonatkozó tőkekövetelmény is magasabb. Az erkölcsi veszély. Moral hazard túl gyakran hangzik el. A kockázatot tevékenységek elleni védelem egy moral hazard, egy erkölcsi veszély. Könnyen dobálózunk, túlságosan könnyen dobálózunk ezzel a fogalommal. Mi lehet a megoldás? Azt kell biztosítani, hogy a, akik a dönt, döntéseket hozzák, azoknak a felelősségét meghatározzuk. Például a banki topvezetők premizálásának rendszerét kell komolyan átgondolni. Professzor úr, parancsoljon. Egy hozzáfűzni valóm lenne hogyan lehet elérni azt, hogy a bankok a való reálgazdaságot finanszírozzák. Hát ez általában nyereséges tevékenység cégeknek kölcsönt hitelt adni. Ezért teszik a bankok. Nem feltétlenül olcsó a banki kölcsön. Márpedig a politikai nyomás nagy, hogy a KKV-k olcsón kapjanak banki finanszírozást. De hogyha a KKV-knak nyújtott tőke kihelyezést szubvencionálni akarjuk, inkább tegyük ezt közvetlenül, vagy hagyjuk azt, hogy profitorientáltságból tegyék ezt a bankok. Ugyanakkor a tőkepiaci szabályozással ezt a területet talán csak tovább torzíthatjuk. Likanen úr?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 vonatkozó elemzést olvashatja a jelentésünkben, de annyit elmutatok, hogy a rettenetesen gyors növekedését egyes bankoknak pontosan ez az implicit állami garancia okozta. A banki vezetők javadalmazásával kapcsolatban egyetértek Guthard professzor úrral, hogy ez kritikus kérdés. A probléma persze az, hogyha ugyanabban a bankban két különböző tevékenység van, mondjuk a, a kereskedéssel foglalkozó banki vezető rövid távon kockázatosabb, nyereségesebb munkát végez, akkor jóval többet keres, mint a hosszú távon gondolkodó lakossági ágazat vezetője? Nagyon nehéz ugyanazon struktúrán belül különbséget tenni. De a banki vezetés, banki irányítás, banki kormányzás kérdés ugyanolyan fontos, mint a bankvezetők premizálásának kérdése. Köszönjük! a spontán hozzászólásokra egyelőre úgy tűnik, hogy nincs időnk. Talán a legvégén maradhat még idő. Most az előadónak adom meg a szót. Thank you very much. Uh, I... Szépen, elnök úr. Rövid és velős leszek, mert szalad az idő, kollégáktól idejét nem akarom lopni. Az implicit szubvenciókkal kapcsolatban mindegy is, hogy hogyan értékeljük ezt a kérdést, az bizonyos mértékben sikerült az új szabályozásokkal ö, csökkenteni ennek a mértékét. De azt is fontos látnunk, és egyes vendégeink, e- egy-két előadónk utat is erre, a beruházási bankok vagy az egyetemes bankok esetében. Több fajta forrásból jöhet a, a, a bankmentés, mint ahol csak betétesek vannak. A belső feltőkésítési eh, eh, eljárás, a bail-in eljárás hitelességét meg kell őrizni. A lakossági bankok biztonságosabbak? Hát politikai okból a hitelezői eh, feltőkésítés sokkal bonyolultabb, hogyha csak kisbetétesekről van szó, és nem befektetés igazi nagy befektetői pénzekről, tehát ettől olyan problémás az, hogy egyenlő elbánásba visszacsítsük ezeket a bankokat. As unfortunately we all have to say goodbye to our chair now. Most sajnálatos módon el kell köszönni az elnökünktől, én fogom elnökölni az ülést az ülés végéig. Most a második része következik ennek a meghallgatásnak. Azt kérném, hogy mindenki tartsa be a 7-8 perces hozzászólási idejét, és ne beszéljenek túl gyorsan. Ez a panel elvileg 18-25-18-30 körül fog véget érni, ezért kezdjük is meg azonnal. Az első hozzászóló Marco Pagano professzor, aki az ISAB tagja, illetve az olasz kincstár tagja is. My presentation will bring... Köszönöm, elnök úr megpróbálok három kérdésre kitérni a strukturális reformok vonatkozásában. Egyrésztről milyen szociális hasznot váratunk ebből, másodszorban hogyan kell ezt kialakítani, hogy ezen hasznokat elérjük, harmadsorban milyen szociális költségek adódhatnak a mellékhatásokból a piaci likviditás tekintetében. Ami a szociális hasznosságot illeti, nos, a bankstruktúrák korlátozásából mit várhatunk? A rendszerkockázat csökkenését várhatjuk ettől, és a TBTF meggondolásokkal összefüggésben hogyan várhatjuk ezeket az előnyöket egyrésztről, hogyha nem lesznek struktúrás reformok, akkor a trading veszteségek kihatnak majd a nem banki ügyfélkör hitelezésére és a más pénzügyi közvetítőkre. Tehát, hogyha az értékpapír árak visszaesnek, akkor ez kedvezőtlenül hathat ki a gazdasági tevékenységre, dominó hatást eredményezhet ez, és az egész gazdasági rendszer destabilizálódhat. Hogy tehát egy fertőzés veszélyt jel, jelenthet ez a strukturális veszély, strukturális reform. Aztán az, hogy ilyenfajta előnyöket érünk el, hogyha strukturális reformokat hajtunk végre, a bankok kereskedése az állami támogatások révén finanszírozható-e. Hogyha ezt a kereszt szubvencionálást megszüntetjük, akkor a kockázatokat is csökkenthetjük. Utalhatnék arra, hogy ezen előnyök különösen nagyok, hogyha a strukturális reformok a legnagyobb bankokat érintik, hiszen ezek vannak a legjobban kitéve az értékpapírpiac hatásainak, ezek a beruházási bankolásban aktív bankok és más pénzügyi közvetítőkkel is kapcsolatban állnak, tehát a rendszerhatások náluk a legnagyobbak. Az ESRB 2014-es jelentéséből is kiviláglik ez ott, ugyanis az áll, hogy a bankok rendszer kockázata a, különösen a bankok nagyságától függ. A nagy bankok főleg trading tevékenységet folytatnak. Ha tehát ezeket a rendszer kockázatokat csökkenteni óhatjuk, akkor a különböző üzleti tevékenységeket el kell egymástól választanunk. Főleg a nagy bankoknál. Most áttérek a második pontra, ahol is ezen bank struktúrális reform kialakításáról van szó. Hogy a céljainkat elérjük, a kulcs üzleti területet el kell szigetelnünk, tehát a tradingben bekövetkezett veszteségektől el kell ezt választanunk. Ez a fő irány az irányelvben. Tehát itt egy elválasztást javasolnak két egységre, a kulcs üzletek az értékpapírkereskedés, és ezen megközelítés hatékonysága természetesen attól függ, hogy a kulcs tevékenységet mennyiben lehet védeni. Itt két dolgot kell figyelembe venni, bizonyos korlátokat, határértékeket, amelyek között az ilyenfajta elvelesztést végre kell hajtani, és aztán milyen fajta kivételeket lehet ez alól engedélyezni például az államadóság vonatkozásában, és melyek az engedélyezett nagyságok az ilyenfajta rendelkezéseknél. Hmm, a kitettség nagysága tekintetében. Aztán itt vannak a szociális költségek, amelyek ezen reformokhoz kapcsolódnak ezek már felvetődtek ezen vita során. Először is itt van a növekedés kérdése. Hogyha a bankoknak szabályozói korlátozásokat írunk elő, akkor felvetődhet a kérdés, hogy a hitelezésre milyen kiatással lesz ez a családok és a vállalkozások vonatkozásában. Nos, megállapíthatjuk, hogy Európában túlságosan sok bank van, az overbanking jelensége ez. Van itt egy 2014-es jelentés, amely ezt már ö, kiemeli. A bank ágazat olyan nagyságot ért el, amely már nem tud hozzájárulni a növekedéshez. Tehát egy kritikus szinten van, és itt már eltűnik a gazdasági növekedés pozitív befolyásolásának lehetősége. A az ingatlan ágazatban zajlik különösen a hitelezés, és az kevésbé produktív, illetve kevésbé generál növekedést. Különösen ezen ágazat kap hiteleket. Aztán a jelentésben az is szerepel, hogy az EU-ban túlságosan sok nagy bank tevékenykedik, ez az overbanking, és ezek a nagy bankok azok, amelyeket ez az irányelv leginkább érint majd. Tehát, hogyha megnézzük az EU legnagyobb 20 bankját, 95 óta, akkor azt láthatjuk, hogy a 95-96 óta eltelt időszakban meg kétszereződött ezen nagyon nagy bankok száma. Most pedig, most pedig áttérnék a piaci likviditás problémájára, ami már felvetődött. Tehát az ilyenfajta reform esetleges költségei talán ahhoz vezetnek, hogy a nagy bankok, a legnagyobb bankok, amelyek jelenleg az értékpapír szolgáltatásokat kíván, kínálják a piacon, már csak más tevékenységekre fognak korlátozódni. Nos, az a market makinget engedélyezi az idevágó EU-s jogszabály. Hogyha a bankok a market making tevékenységüket csökkentik, akkor helyükre más likviditást kínáló szolgáltatók léphetnek, és akkor újra fennáll majd a kereszt szubvencionálás lehetősége. És ez a garancia gyakorlatilag megjelenik. Nos, hogyha mások lépnek a bankok helyére, akkor ez olyan helyzetekhez vezethet, hogy átlátható piacok jönnek létre. Tehát, hogyha a piaci likviditást szubvencionálják, akkor ez nagyon közvetlen, átláthatóbb helyzetet eredményez, a piaci likviditás növekedhet, ezen keresztszubvencionálás nélkül. Mert ez a keresztszubvencionálás egy közvetett módja a piaci likviditás szubvencionálásának. Ennek az a veszélye, hogy végeredményben az adófizető fizeti meg ennek az árát. Paulina. Köszönjük Pagano úrnak, most pedig a Finance Watch képviseletében következik Psevoszka asszony, megadom neki a szót. Psevoszka asszony, köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt lehetek szervezetem nevében. Mivel kevés az idő, ezért én a hatékos utalási reform hatásaira szeretnék koncentrálni a Finance Watch szempontjából. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is azt, hogy a hatékony banki és utalási reform a rendszerszerű kockázat csökkentését szolgálja, és a makrogazdasági fókusszal rendelkezik, és kiegészíti a makroprudenciális rezsimeket. Ez a két rezsim egységes intézményeket foglal magába. Nagyon fontos látni az úgynevezett dominó hatást, az, hogy a veszélyek átharulhatnak az alapbanki tevékenységekre, az alaptevékenységeket meg kell védeni. És nem utolsó sárba utána is reform főként a túlságosan nagy ahhoz, hogy bedőljön modellre koncentrál ez, az, ez a fajta bankstruktúra reform hozzárulhat a piaci fegyelemhez. Úgy gondoljuk, hogy sokkal inkább hasonló alaptőkére és kevesebb tőkátételre van szükség a bankok esetében, viszont a túlságosan nagy bankok jó időben sok tőkével rendelkeznek, viszont keve, rosszabb időkben kevesebb tőkével. Ezt a szabályozói paradoxnak nevezik, ezt a jelenséget. A Finance Watch véleménye szerint a hatékony reform egy olyan reform, amely foglalkozik a kritikus banki funkciókkal, és megelőzi a túlzott kockázatot, amely a túlzott kereskedelemből, és főként a származtatott kereskedelemből ö, származik. 2008-ban valós veszély volt erre. A kereskedés az kereskedés. Szerintünk nem szabad különbséget tenni a market making, illetve a saját kereskedelmi ügyletek között. A hatékony reform lehetővé teszi a szeparált tevékenységeket ugyanazon csoporton belül, viszont lehetővé teszi azt is, hogy a hitelezők fedez, hitelezőknek kelljen fedezni a kereskedelmi vesztességeket. A hatékony struktúrális reformokkal kapcsolatban különböző aggályok vannak. Először is az nagyon fontos az, hogy az egyéni intézményekre koncentráljanak, vagy a banki szektorra. Gyakran nem veszik viszont figyelembe az általános következményeket. Most röviden szeretnék az állítólagos negatív hatásokról beszélni a struktúrális reform kapcsán. Az első az az, hogyha a tevékenységet szétválasztják, akkor sérül a kontinentális általános bankok üzleti modellje. Az európai banki rendszer nem csak nagy, de elég nagy mértékben koncentrált, és az LKB adatok is azt mutatják, hogy 20 nagy bankban a struktúrális reform főként a 20 nagy bankra koncentrál és rámutat a túl nagy banki modell sérülékenységére. A diversifikációs veszély szempontjából a bankok korábban a diversifikációnak előnyét látták, főként a nagyon diversifikált általános bankok sokkal inkább kivannak téve a nagyobb veszélynek. Ez nagyon fontos pont, mert ilyenkor nem csak egy bank kerül gondba, hanem több is. A megfelelő makroprudenciális keretre van szükség. Mindezek mellett, mivel a reform által a kereskedő egység továbbra is a banki csoport tagja lehet, a diversifikált bevételi forrás megmaradhatna. Ezen kívül gyakran azt is mondják, hogy ha szétválasztják a kereskedelmi tevékenységeket, akkor a kereskedő egység üzleti modellje nem lenne életképes, és ez az egység kivonulna a piacról. Ennek kapcsán én mindig megemlítem azt, hogy a Glass-Steagall alatt hogyan virágzott az USA befektetési banki modellje. A kereskedelmi egységet nem a betetekből finanszíroznák, a fő bevételi forrás a tőke, illetve a nagykereskedelmi piac lenne. Végezetül pedig az a tény, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell a struktúrális reformot elvégezni, ez azt mutatja, hogy az ECON szabadság tagjai rájöttek arra, mennyire fontos ez a reform, viszont ennek a reformnak megfelelőnek kell lennie, hogyha a küszöbök, a matrixok túlságosan általánosak, akkor a struktúrális reform csak egy bürokratikus intézkedés lesz. Köszönöm. Thank you, Mrs. Sorry for Harris. Köszönjük, Saboszka asszony. Meg is adom a szót Kazianu Grémának, a következő hozzászólnak. Különösen örülünk annak, hogy elfogadta a meghívásunkat egy másik meghívott helyet, aki vissza, aki nem tudott jönni. Ő az egyetlen Eh, meghívott előadónk, aki egy tényleg nagy egyetemes banknál dolgozik. Hát köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást, megtiszteltetés számomra, hogy lehetőséget biztosítanak számra. Nem csak a bank, a nagy spanyol bank nevében, hanem az Európai Banki Szövetség eh, banki szerkezetváltás szakértői csoportjának tagjaként. Az Európai Bizottság javaslata miért szükségtelen és miért indokolatlan. Három fő kérdésről beszélnék. Az egyik a bank szabályozási napirendről, az egyetemes bankok szerepéről és a javaslat további mikroszintű hatásairól. Először is hangsúlyoznám azt, hogy mennyi intézkedést hozott már az Európai Unió, amelynek célja az, hogy a pénzügyi rendszert erősítsék. Több mint 40 ilyen e, új szabály került elfogadásra 2008 óta. Tőke, tőkátétel és likviditás csomag, illetve a bankrendezési és szanálási irányelv e, már lehetőséget ad a felügyeleti szervek számára, hogy e, struktúraváltással garantálják a szanálás, szanálhatóságot. A derivatívek piacának kockázat vállalási keretét, illetve a banki vagy pénzpiaci kereskedési szabályok is szigorodtak. A Luck elvárások, tehát a veszteség abszorpciós kapacitás vonatkozó elvárások az egyetemes bankok esetében is igen szigorúan alakultak. Egy európai bankfelügyeleti szerv és egy egységes eurózóna felügyelet teljes rendszerváltást hozott a banki rendszerben, központosítottabb, intenzívebb, hatékonyabb és szigorúbb a bankfelügyelet, és a szabályoknak érvényt szerezni sokkal könnyebb így. Másodszorban. Az egyetemes bankokkal kapcsolatban pár szót, ha engednek. Az egyetemes bankrendszer az európai bankrendszer egyik erős pontja. Az EKB tan kutatása azt mutatta, hogy az ebből származó jövedelem diversifikáció jobb helyzetbe hoz a bankokat annak érdekében, hogy a nagy és kis cégek eh, finanszírozását eh, könnyebbé tegye, bankok számára. Így tehát az egyetemes bankok e, sarokkövet képezik az újonnan képülő európai gazdaságoknak. Az egyetemes bankmodell az egyik legellenállóbb e, banki modell volt a pénzügyi válság során. Az IMF is azt mondja, hogy az a tény, hogy több kis bankot meg kellett menteni a válság során, azt sugalja, hogy a, e, a, a méretkorlátozás nem csodaszer arra is emlékeztetném önöket, hogy az egyetemes bankok nem csak a lakossági és nem csak a lakosság és KKV szolgáltatásokat nyújtanak, hanem az európai pénzpiacokat is kiszolgálják. Továbbá, ahogy arra az LKB is mutatott az Európai Bizottság javaslatáról kialakított véleményében, alapvető fontosságú megőrizni a, a piacalakító tevékenységet annak érdekében, hogy a piaci likviditás és az eszközök mennyisége stabilizálódjon vagy nőjön, az elvolatilitás csökkenjen, illetve sok hatásokkal szembeni ellenálló képesség nőjön. Az EKB arra is rámutat, hogy ez a pénzügyi stabilitás engedetlen lőfeltétele, a monetáris politika így tud átkerülni a gyakorlatba, és a gazdaság finanszírozása is így valósulhat meg. Ugyanakkor a bizottság eredeti formájában eh, elfogadandó javaslata nagyon negatív eh, hatással bírna a piacalakító tevékenységekre, amely csökkenteni a piaci likviditást, például olyan cégkötvények esetében, amelyek nélkül a finanszírozás nehezebb lesz hátráltatja a tőkepiaci banki tevékenységet és a tőkepiaci unió megvalósulását is, így a kevés finanszírozása is nehezebbé válhat. A bankstruktúra, strukturális bankreformra vonatkozó javaslat a növekedés és munkahelyteremtési e, program megvalósulását is hátráltatja azzal, hogy a finanszírozást el lehetetleníteni. Beszéljünk most arról, milyen negatív hatásokkal eh, járhat az, hogyha szétválasztjuk ezeket a tevékenységeket. A kereskedő eh, szervezet nagyobb finanszírozási költségekkel számolhat. 2014-es Bank de France, tehát Francia Nemzeti Banki Tanulmány szerint 220 eh, bázispontra teszi ezt a növekedést, ami a piacalakító szolgáltatásokat elhetetleníteni. Az LKB e is rámutatott arra, hogy a, a szétválasztás a too big to fail problémára nem ad megoldást. A kötelező, a tevékenység kötelező szétválasztása e, egy kliensorientált szolgáltatásokat koncentrálni néhány nagyobb piaci szereplő kezében. A nagyobb verseny nyomás az unión kívüli intézmények részéről, és egy következmény lenne, illetve a likviditás csökkentés az európai pénzpiacokon. A lakossági és KKV ügyfelekre személyre szabott tranzakciók hiányában jóval kevésbé tudja hedzselni tehát súlyozni a kockázatát így a bank, így az anyaintézmény számára is ez nagyobb költségekkel járhat, hiszen a pénzpiaci likviditás csökken. Ezért azt javaslom, hogy a bizottság ennek javaslatát dolgozzák át alapvetően. Vegyék figyelembe azt, hogy alapvetően átalakul a banki szabályozás és a bankfelügyelet, az Európai Bizottság céljai, ha jól emlékszem, az, hogy fenntartható fejlődést és hosszú távú gazdaságfinanszírozást garantáljunk, és egy európai tőkepiaci unió kialakulhasson. Ezt szem előtt tartva kell átalakítani a javaslatot. Köszönjük, Kréma úr! Érdekes volt, amit mondott, de még érdekesebb volt látni, hogy az ön mellett ülők e, mimikája hogyan akult, hogyan grimaszoltak az elhangzott szavak hallatára. Walters úr, Van Breda csoport nevében parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindannyiuknak azt, hogy lehetőséget kínáltak nekem arra, hogy beszélhessek önök előtt. Örülünk annak, hogy kis bankok is részt vehetnek ebben a vitában, hogy milyen fajta kereskedelmi tevékenységek fontosak a bankok számára ahhoz, hogy az ügyfeleiket szolgálhassák. A Bank van Breda egy kiskereskedelmi bank főként a KKV-knek, illetve a szabadfoglalkozásoknak nyújt szolgáltatásokat. Mivel az ügyfelekre koncentrálunk, a kereskedelmi tevékenységünk elég, elég kereskedői tevékenységünk eléggé korlátozott. KKV bankként segítjük a nemzetközi kereskedését a KKV-knak, tehát egy KKV egy dollár alapú számlát kap néhány hónap múlva, akkor persze már most rögzíteni akarja a, az árfolyamot, és mi mindenképpen fedeznünk kell a pozíciónkat a pénzügyi piacokon mi megpróbálunk segíteni a kkv nem viszont nincsen sohasem nyitott pozíciónk. Az a az érv, hogy a strukturális reform megakadályozza a bankokat abban, hogy az ügyfeleiket szolgálják. Nos, én erről nem vagyok teljes mértékben meggyőződve. Persze vannak kisebb nyílt pozícióink gyakorlati szempontból, hogyha amikor egy specifikus határt elérünk, akkor a piacra megyünk, és hedge tranzakciót hajtunk létre az ügyfeleink érdekében. Ez magában foglalja azt is, hogy a deviza szolgáltatásainknál dolgozók díjazása nem váltakozik. Hogyha a pozícióinkat szeretnénk fedezni, akkor egy likvid piacra van szükségünk, más piaci szereplőkre is szükség van, nagyobb szereplőkre, akik likviditást biztosítanak. Ezek úgynevezett market makerek, és nagyon nehéz elválasztani a market makinget a likviditás nyújtásától, illetve a saját kereskedelmi ügyletektől, és ezt meg lehet tenni a felületi szervek így lehetőséget kapnak arra, hogy bizonyos fajta korlátozást vezessenek be, ez is egy elképzelés lehet, de ne felejtsük el azt, hogy a market making, a likviditás nyújtási tevékenység, az a piaci keresletből ered, az ügyfelek keresletéből ered, akik egyfajta pozíciót szeretnének eh, biztosítani, és hogyha ilyen módon próbálják szervezni a piacot, akkor ez is megfelelő lehet, de ez azt jelenti, hogy a market making tevékenység, a likviditási tevékenység a során főként az ügyfeleket próbálják szolgálni, akik likviditást kérnek. A forrás, illetve eszközoldal szempontjából a bank fő célja az az, hogy az ügyfelek betétjét eh, hitelé folyassa át eh, az ügyfelek érdekében, de minden banknak kell egy likviditási puffer, és itt likviditásra van szükség a pénzügyi piacokról. Minden bank így tesz. Eh, kamatláb származékokat vásárolunk. Tehát, hogyha ilyen származtatott termékeket vásárolunk, ez minden banki tevékenység esetében létezik. De az a tény, nem lehet alibi ahhoz, hogy minden piacon így járjunk el. Mi a bank van Brédennel úgy gondoljuk, hogy egy ügyfél, hogyha fél a pénzpiacok sérülékenységétől és betétet helyez el egy bankba, akkor nem az a célja, hogy a bank ezt azonnal a pénzügyi piacokra közvetítse ezt. Sokan úgy gondolják, hogy nem a ügyfelek betétjével, hanem a alaptőkével ez lehetséges, hiszen úgy gondolom, hogy egy banknak az alaptőkéje ez egyfajta pufferként szolgál arra, hogy az előre nem látott hitelveszteséget felszívják. Tehát ez nem lehet motorja az aktív kereskedési tevékenységnek. Hogyha nincs alaptőke, nincs tőke, akkor nem fektethetnek be keres... Ha túl sok a, a, a tőke, akkor persze ezt be lehet fektetni, ilyenfajta tevékenységbe, de mindenképpen arról kell dönteni, hogy ezt hol fektetik be a pénzügypiac melyik részén. A saját kereskedelmi ügyletek azon alapulnak, hogy intelligens emberek megfelelő döntéseket hoznak a pénzügyi piacokon. Veszélyes lehet az, hogyha ezt ügyfelek betétjével finanszírozzák, vagy alaptőkével eh, finanszírozzák, hogyha ez megfelelően működik, akkor ez jó lehet a pénzügyi intézmény számára. Ezt a múltban azt láttuk, hogy a nagy profet, profitok kereszt, kereszt támogathatják a kereskedelmi bankokat, és fennáll veszélyéről nem egy, nincs megfelelő játéktér. Hölgyeim és uraim, én büszke vagyok arra, hogy bankár vagyok, mert a hagyományos kereskedelmi banki tevékenység a ügyfelek betétjét ügyfélhitellé formáját, és ezáltal segít a társadalomban. Tehát mindenfajta banki tevékenységhez kell egyfajta kereskedés. A banki reformnak a különböző tevékenységeket meg kell ö, ö, különböztetnie, ezáltal nem csak a pénzügyi stabilitást lehet erősíteni, hanem a banki szerv, szolgáltatások közötti egyenlőség is jobban megvalósul. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor a képviselők tehetik fel a kérdéseiket. A jelentéstevők, ányek jelentéstevők egy-egy percet kapnak, mivel kevés az időnk. És azt is el kell mondaniuk, hogy kihez intézik a kérdést, és az előadóknak két percük van a válaszra. Tíz extra percet kaptunk a tolmácsoktól bizonyára megértik azt, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevő esetében egy-egy percet különítettünk el. Langen úr megjegyzése miatt szeretném, hogyha lenne egy kis kecsdi áj spontán felszólalás, és Günár Hökmárk az első jelentéstevőként. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Először is Úgy tűnik, hogy mindenki jól ért és látja, hogy a specializált bankok nagy kockázatot rejtenek. Ez az EKB jelentésében is megjelent. Az első panel során is egyértelműen megjelent ez. A második panel tagjaitól kérdezem, egyetértenek azzal, hogy a legnagyobb kockázatokat, ahogy láttuk, a, a, a, az én specializált bankok jelentették, kereskedelmi és bankok és ingatlan hitelezés szembeállításra gondolok itt, a, a, a piac alakítás leválasztása a kereskedelmi banki szolgáltatásokról, ez mennyire megoldás? A sejtszámlás kereskedést amúgy is le kell választani, azt hiszem, hogy ez ehhez kétség sem fedett. Mindenkihez intézte a kérdését, Hökmárk úr? Igen. Balról jobbra talán, mindenki kell nagyon röviden. Um, I do agree that uh, um, um, lending... Egyetértek azzal, hogy uh, az ingatlan piacra történő ingatlanpiaci uh, hitelezés lakásvásárlási célú eh, hitel kihelyezés meghatározó szem eh, probléma forrás volt az előző válságok során. Ugyanakkor nem értek egyet azzal a tényel, hogy ez egyértelműen arra mutatna, hogy csak az ingatlan tevékenységeket finanszírozó bankok rejtettek ilyen óriási kockázatokat, hiszen a válság során a kockázat átadás egyik módja az volt, hogy újra csomagolták ezeket a jelzáló kölcsönöket, értékpapírosították, és az egész pénzügyi rendszerre tovább terjedt ez a derivatívek származtatott ügy, termékeken keresztül. Tehát a, az értékpapírpiaci tevékenység, az értékpapírosítás felnagyította többszörösen az ingatlanpiacból származó kockázatokat. A másik kérdése market making kapcsolatban már utaltam arra, Nos, nem veszük itt csak figyelembe azt a tényt, hogy nem csak bankok nyújtanak likviditási szolgáltatásokat, hedge fundok, a nagy frekvenciájú kereskedők is megteszik ezt, főként azok a közvetítők, amelyek nem pozitív közvetítők is nagyon komoly likviditást adnak a pénzpiacoknak, és figyelembe kell vinni azt, hogy a, a legnagyobb bankok likviditás nyújtás képessége nem olyan jó, más szereplők megtehetik ezt helyettük. Köszönjük! Négy, mind a négy szakértő idejét elfogyasztotta. Szeretne mindenki? Tényleg csak röviden. Azt szakosodott bankokkal kapcsolatban igen, voltak problémák a kereskedelmi bankok, illetve a jelzálók bankok esetében. Hogyha nem lettek volna értékpapírosított termékekre éhes egyetemes bankok, akkor nem történt volna ez. Három nagy válságot eh, élt át Goodhart professzor úr, az előzőt meg tudtuk ejteni, most az volt a baj, hogy különböző helyeken ütötte fel a, a fejét eh, a veszély, mert eh, eh, rosszul árazták be a kockázatot. Megpróbálok én is válaszolni. Szerintünk a diversifikáció a, mm, a siker és a kockázat csökkentés kulcsa a likviditás kezelés és az elképzés market making terén, de ez nagyon fontos. Az államkötvényeket azért zárta ki a javaslat, mert a likviditás nagyon fontos az állampapírok piacán. Harmadik kérdés, az ingatlan piacok kérdése. Az szerintem nem technikai, legális vagy jogi szét választása a megfelelő megoldás erre. A gazdaság finanszírozásának szempontjából, tudós szempontból vizsgálva a kérdést, igaz az a kérdés, hogy az információ asszimetria az egyik legfőbb okozója a KKV-k és cégek finanszírozásának, a szakosodott bankok szoros kapcsolatot ápolnak a céges ügyfeleikkel. Ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy az információ asszimetriát áthidalják, és a reálgazdaság támogatását, finanszírozását biztosítsák, illetve a bank ki mérleg arányában megfelelő megtérülést garantálják, ami a betétesek számára a legfontosabb garancia. Köszönöm. Jakob van Weizsägó, az első adunk. Tényleg, hogy kérek mindenkit, hogy tartsa az egy percet, és olyan kérdést tegyenek fel, amelyre lehet két percben válaszolni. 20 percünk van, és aztán be kell fejeznünk. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Márko Pagano professzor úrtól kérdezném a rendszerkockázati tanácssal kapcsolatban. Készült egy jelentés ebben. Ön azt írta, hogy társadalmi költségként leírt költség a bank méretével növekszik, illetve azzal is, hogy mennyire hajlamosak a nem nem kölcsön kihelyezési tevékenységekre. Itt egy arányszámot is meghatároz, tehát az ösztőke per kölcsön, vagy kölcsön per ösztőke. Nos, a banki struktúrás banki reformok esetében esetleg ezt, a, ezt az arányszámot tudnánk használni? Rövid válaszom. Igen, ez hasznos paraméter lehet, más paraméterekkel együtt valószínűleg. Kérdésére válaszolva bővebben nem zárhatjuk ennek a lehetőségét annak, hogy más hasonló paraméterek, mint például a kereskedésben való részvétel aránya, mert nem csak eskedés lehet az, ami nem kölcsönkihelyezés típusú, ezek is szerepet játszhatnak, tehát egy minősített igennel válaszolnék. Köszönjük! Kamal úr az egyszer frakció részéről, aki már nincs közöttünk. Az Kamal úr helyét készen áll valaki akját, vagy az ECR frakciót átugoljuk, az Aldenemében Szilvi Gulár következik. Question again, uh, what is your... Csak rövid kérdésem lenne, mi a stratégiai víziója Megkérdeztem korábban azt, hogy hogyan lehetne finanszírozni az eurózónát és Európát független módon. Úgy gondolja, hogy a struktúrális reformok által fog megtörténni, vagy a jobb felügyelet által, vagy bármi más által, az LKB szerepe által, hogyan lehet azt biztosítani, hogy függetlenül tudjuk finanszírozni a gazdaságunkat. Kihez intézte ezt a kérdést? a Financial Watch-hoz intézném ezt a kérdést, mivel az a megtiszteltetést élt bennünket, hogy egy nő is van ebben a panelben. Igen, köszönöm a kérdést. Én azt mondanám, hogy ha szeretnénk megfelelő finanszírozást, akkor pénzügyi stabilitásra van szükség, és el kell kerülni a rendszerű kockázatot. Ahogy elmondtam az előadásomban is, a kockázat, a rendszerszerű kockázat a túlzott kereskedésből, főként a származtatott termékek kereskedéséből fakad. Hogyha arra gondolunk, hogy mit akarunk megadályozni, az az, hogy nem, akarjunk, nem akarunk egy újabb válságot, és visszatérnék az Egyesült Királyságra, hogyha a GDP, illetve a GDP növekedés trendjére gondolunk, az Egyesült Királyság a GDP hatszorosat veszítette ebben a válságban, és nem is kell beszélni a munkanélküliségi rátáról a többi országban. A rendszerszerű kockázat, illetve a pénzügyi stabilitás az a mi célunk. Erre kell koncentrálnia a bankoknak, és ez lenne az én rövid válaszom. Elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló Fabio Di Mázi. Igen, egy kérdésem lenne Pagano úrhoz. Jacob már beszélt a jelentésről, ön is említette, hogy a betétes intézetek bizonyos eszközöket vesznek a specializált intézményektől, elnézést ezért. Úgy gondolja-e, hogy lehet-e növelni a támogatási uh, költségeket a KKV számára, és mennyire fontos a tőkepiaci finanszírozás a kkv számára. Ismételten kérdezem, kihez intézte ezt a kérdését? Pagano úrhoz, Pagano úrhoz, de még mindig van 15 másodpercem, jaj, de kár, de mindegy. Pagano úr válasza. A finanszírozás áramlása a kkv irányába jelenleg akadályokba ütközik a pénzügyi piacok egy másik szereplője által, főként a kormányok által Európában. Az egyik eh, módja annak, hogy a hitelezést a magánszektorba elősegítsük, főként a KKV irányába segítsük, az az lenne, hogyha a kormányok csökkentenék az úgynevezett coming out-ot. Lambert, please. Well, thank you. Uh... Lambert, köszönöm. A BBVA képviselőhez Krema úrhoz intézni a kérdésemet, hiszen alapvetően a célunk közös energiahatékonyság, energia megtakarítás kapcsán közös a célunk, bölcs a tanács, hagyjuk ezt a javaslatot, az, és koncentráljunk ennél fontosabb dolgokra. Ön a gazdaság megmentése érdekében a banki ágazatról ez jó tanács, többet kellene hallgatni önökre a 2008-as katasztrófát is el tudtuk volna így kerülni. Valószínűleg a buta politikusok okozták ezt, ugye? Ugyanakkor az ön szomszédja azt mondta, hogy mindenféle szolgáltatást lehet nyújtani az ügyfeleknek, és még sincs csenek nyílt pozíciók, mert ezt mind hedgelik, fedezik, főként befektetési bankokat, tehát szakosodott intézmények segítségével. Hogyha ez Vámbréd esetében működik, ez miért nem működne az önök esetében? És ha már a költségekről beszélünk, ha jelenleg szubvencionált szinten tudnak szolgáltatásokat nyújtani, ne az adófizetők szubvencionálják ezt, hanem fizessék meg az ügyfelek ennek a valós költségét. Most pedig érdeklődő várom a válaszát. Köszönöm. Bonyolult összetett kérdés ez. Nincs igazi válaszom erre. az egyetemes bankrendszer hogyan tud megoldásokat kínálni az európai gazdaságok és a kkv számára. A pénz, pénzintézetek kockázatfedezeti hedge, hedging stratégiája egy roppant összetett, bonyolult kérdés. Nem csak a kkv k megkéhezett kölcsönökről van itt szó, más szolgáltatások is, amelyek alapvető fontosságok a KKV-k számára annak érdekében, hogy a nyereség volatilitást vagy egyéb kockázatokat elkerüljenek. Tehát nem minden tranzakció olyan egyszerű, ahogy azt Wouters úr javasolta, mint mondjuk az amerikai dollár és az euró árfolyam kockázat hedgelése. Ha mondjuk Mexikóba exportálnak, akkor a több ez az európai clearing házak mexikói exportra kockázatot nem vállalnak. Ilyen esetében hogyan lehet megoldást kínálni? A bizottság javaslata szerint két különböző banki, banki egység két különböző terméket nyújtan szolgáltatásként, ez nem lenne valami költséghatékony. Talán részben sikerült a összetett kérdésre ezt adnom. Kinek nem hatékony? Az adófizetőnek. végsősen a gazdaságot segítjük. Köszönöm. Mindenki kapott választ a kérdésére. Az utolsó árnyék eladó máster során az FDD nevében. Már köszönöm. Köszönöm. Pagano professzorhoz intézném azt a kérdést, amire nem válaszoltak az első panelben, a származtatott termékek esetében a bankrendszer struktúrális reformja esetén ön úgy véli hogy fontos lenne egy értékelési eszközt egy független értékelési eszközt beilleszteni, már ami a származtatott termékek által jelentett kockázatot jelent a nagyobb bankok költségvetésében, ahogyan az USA tette 2008-ban. Aztán a második kérdés, hogyan lehet a, a growth funding szerepét, amely új finanszírozási forrás lehetne a jövőben, illetve egy kockázat diversifikációs eszköz a hitelek esetében a bankoknál így a kockázat áthelyeződhetne erre az új eszközre, hogyha a jövőben ez egy jelentős volument érne el. Köszönöm. In the interest of time, let me just pick uh, the first question. Ha megengedik, akkor uh, csak az első kérdésre reagálnék, mert ennyi idő van a derivatívákra. Valóban igaz, hogy a legnagyobb és legkockázatosabb pozíciók, főként a nagybankok esetében, a származtatott uh, termékek piacán található. Ezeket a kockázatokat nehéz felmérni, ugyanakkor óriásiak, ez biztos. Az egyik fő oka annak, hogy a nagy bankok, az óriás bankok ilyen pozíciókat föl tudnak venni, sőt, érdekükben el, az pont az, hogy azok az pénzintézetek, akikkel kereskednek, biztonságosabbnak tekintik őket, mint más származtatott kibocsájtók, mert too big to fail, túl nagyok ahhoz, hogy bedőjenek, státuszt élveznek. Tehát valószínűleg kevésbé lesz mérték és elterjedt ez a probléma, hogyha a too big to fail garanciával vagy státusszal nem tudnak visszajönni a bankok a derivatívák piacán élvezve ezt a privilegizált Csubics státuszt. Hozzáfűznék annyit, hogy a CCP-n, főként a nagyobb bankok kell, hogy keresztül menjenek, illetve a kockázatcsökkentési technikákkal drasztikusan lehet a bankrendszerben a kockázatokat enyhíteni. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindenki tartotta magát az időkorláthoz. Egy spontán kérdés feltevő, Langen kérte ezt, de sajnos el kellett mennie. Kérdezem a kollégákat. Igen, Nina Gill, MMF témafelelősünk kap szót. Köszönöm szépen! Már az első részben szerettem volna hozzászólni, mert Helvig professzor úr, ahogy hallhatta, én vagyok a pénzpiaci alapok jelentéstevője, és én eléggé kritikus volt az MFF kapcsolatban, és sok esetben igaza is volt. Megpróbáljuk megtalálni a kiegyensúlyozott megoldást, hogyan lehetne ezekkel az agályokkal szembenézni. Bizonyára tudja azt, hogy az SSE alapvető reformokat hajtott végre júliusban. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye ezekről a reformokról, Mindemellett elég aggódva olvastam a Financial times a múlt héten a címoldalon azt, hogy a nagy CNAF, CNAF pénzpiaci alapok arra gondoltak, hogy egy magán MFF-et hoznak létre, amely kívül esne mind az amerikai, mind pedig az európai joghatóságon és Guthardt úr is elmondta, hogy a pénzügyi piacokra jellemző az, hogy innovatívok, de gyakran rossz módon innovatívak, megpróbálják megtalálni az irányítsák őket. Ön milyen veszélyét látja ennek az enyékbanki tevékenység kapcsán, illetve az európai szektor tekintetében? Köszönöm, Nina. Válasz. Úgy gondolom, hogy ez az FCC-nek a lépése megfelelő volt. Számos alap ki van téve a bankok megrohanásának. És a befektetőknek valamilyen módon kodelniuk kell. Minden olyan alap, amely nyitott és olyan eszközökbe fektet be, amelyek nem közvetlenül likvidek, azok ki vannak téve a runoknak, a bankok megrohanásának, ugyanúgy az ingatlan alapok, mint a pénzpiaci alapok, és ez összességében már egy rendszerszerű kockázat. Ami engem az USA rendszerében akkaszt az az, hogy az SEC, ami felel a befektetők védelméért, és nem pedig a rendszer védelméért, és ebben a tekintetben nagyon másképp jár el, teljesen másfajta a gondolkodásmód a banki felületekkel szemben, és pontosan ezért vonakodtak olyan sokáig ebben a kérdésben. Thank you, Mr. Helvig. Köszönöm szépen Helvig úrnak. Mielőtt még megadnám a szót a jelentéstevőnek Günár Hekmáknak, hogy lezárja ezt eh, az ülést. Szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, hogy 10 perccel többet adtak nekünk. Szeretnék önöknek is köszönetet mondani, hogy ilyen fegyelmezettek voltak, hogy be tudtuk tartani az időnket. Köszönöm mindenkinek, Günel Hokmák, és különösképpen köszönöm a meghívott vendégeinknek, hogy ilyen érdekes eh, és különböző előadást tartottak. Günár, tessék a ülés zárása. Igen, én is csak köszönetet szeretnék mondani, mert rendkívül jó előadásokat hallhattunk. Nagyon jól elő volt ez készítve számunkra. Ez nagyon hasznos. Nem akarok túl sokat beszélni, mert az a veszély, hogy különböző lesz a véleményünk túlságosan is. Amikor közeledünk karácsonyhoz, akkor inkább szeretnénk egységesek lenni, de továbbra is vannak kérdőjelek, amelyekről még majd beszélnünk kell, és úgy gondolom, hogy elég sok dologról el kell gondolkodnunk. Mi történik akkor, hogyha a betétesek a specializált bankoktól függenek, és mi történik a Bélin eljárással ebben az esetben. Második kérdés az az, hogy mi történik a likviditással, akkor, hogyha sokkal több a specializált bank, sok kolléga a hasonlatokat hoztak az USA-val kapcsolatban. Mi történik a likviditással, és mi történik a rendszerszerű kockázattal akkor, hogyha jobban függünk a specializált bankoktól? Hogyha visszatekintünk arra, hogy mit hallottunk ebben a parában, akkor ezek kérdőjeleket vetnek fel. Ez az én következtetésem, és úgy gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell, mert arra van szükségünk, hogy lehetőleg stabilabb keret jöjjön létre, de pont ez a paradox, hogy ennek a keretnek dinamikusnak is kell lennie, egyszerre stabilitusnak, stabilnak és dinamikusnak. Ismételten szeretnék köszönetem mondani a kollégáknak, és a vendégeinknek, és persze az elnökünknek is, és kérem, közvetítsék köszönetemet az előző elnöknek is köszönöm.